Okay, good morning, dear colleagues. We will start. Jó reggelt, kedves kollégák! Megkezdjük a mai ülésünket. A tegnapi nap munkáját folytatva, és a mai napi rendünkön az első napi rendi pont a hetes lesz, ahol tartunk, az üvegházhatású gázokról van szó. Úgyhogy meg is adom Norbert Linznek a szót. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy ma ezzel a jelentéssel és ezekkel a módosító nyitványokkal foglalkozhatunk. A jelentés tervezetemben 15 módosítót fogalmazta meg az Európai Bizottság javaslatához. A kollégák részéről 277 módosító érkezett még. Természetesen vannak olyan területek, amelyekre nagyon sok módosító vonatkozik. Ezért nagyon röviden szeretném ezeket felvázolni. A központi témához tartozik a First Reference Levels. Nagyon sok minden tartozik ide, és nagyon, nagyon sok eléggé vitás módosító is érkezett ide, tehát, hogy milyen fajta referencia időtartamot lehetne alkalmazni, mikor lehetne a az felülvizsgálat, ennek során az Európai Bizottságnak, illetve a tagállamoknak milyen szerepet kell adni, és a felső határok szintje is ide tartozik, hogy kell-e egyáltalán egy felső határ. A felülvizsgálat esetében a módosítók azt kívánják egy részről, hogy a bizottság csak technikai segítséget adjon, mások konzultációt szeretnének, más módosítók a referencia érték újbóli számolását szeretnék a bizottság felügyelete alatt, vagy a, tagá, vagy a bizottsággal együtt. De vannak olyan javaslatok is, amelyek egy nettó számolást irányoznak elő, tehát nagyon különböző vélemények fogalmazódtak meg. Itt a különböző számolási módokról van szó. A referencia időtartam esetében a bizottsági javaslat mellett az 1992-2009-es referencia időtartam mellett 2009 es időtartamot, 2005 máig tartandó időtartamot is javasolnak, mások 2000 és 2017 közötti időtartamot vannak olyanok is, amelyek semmilyen fajta referencia időtartamot nem kívánnak a referenciaérték kiszámításához megadni. Hasonlóan vitatott a, az a téma is, hogy legyen-e egy felső határ, mennyi kibocsátást, mekkora százalékát kell a kibocsátásnak az erdőgazdálkodásra kiszámolni. A bizottság 3,5%-ot javasolt, én 7%-ot javasoltam, vannak más módosítók is, például néhányan azt kérik, hogy bizonyos fajta fa, fajták esetében 3,5% legyen mások más értéket szeretnének. Vannak olyanok is, elég sokan, akik az úgynevezett politikai intézkedéseket bekívánnak vonni a referenciaérték kiszámításához. Tehát elég nagy különbségek vannak, és én azon leszek, hogy ezen központi pont esetében kompromisszumokat készítsek elő. A jelentésemben javasolt eljárási módokat szerintem én eléggé a középuton kezelem. A másik kérdés a fa termékek kérdése volt. Itt sokan egy külön kategóriát irányoztak elő, tehát tovább mennének, mint az Európai Bizottság javaslata a fa termékeket. Itt az Európai Bizottság javaslata már figyelembe vette, de vannak olyanok, akik még tovább mennének, és szeretnék a fa termékek fenntartható jellegét még jobban figyelembe venni. A másik téma a talajjog helyzete. Az a kérdés merült fel a módosítókban, hogy a már most létrehozott környezetvédelmi intézkedéseket, az agrár környezetvédelmi politikai intézkedéseket hogyan lehet figyelembe venni a LULUCF esetében. Ez egy nagyon központi témája a módosítóknak. Vita lesz eh, arról is majd, hogy a mocsaras területeket figyelembe kell vennünk-e. Itt szeretnék rámutatni arra, hogy a teher eh, megosztásról szóló irányelvben is vannak erre vonatkozó módosítások, erről is beszéltünk, és arról is beszéltünk, hogy kötelezően be kell -e vonni a mocsaras területeket, vagy nem. Mindenképpen beszélünk el erről a LULU-CF kapcsán, és nem pedig a tehermegosztásra szóló irányelv kapcsán kell erről beszélnünk, és mindenképpen megoldást kell találnunk. Az utolsó témakör, amelyre szeretnék beszélni, mert nagyon sok módosító tartozik ide, ez pedig a felővizsgálat, az, a rendelet felővizsgálata. Szeretnék arra rámutatni, hogy itt is kapcsolatot kell teremteni a tehermegosztásról szóló rendelet, illetve az energiairányítási rendelet között. A kérdés az az, hogy az a párizsi megállapodás után és 2018 után mi történik majd itt, és a LULUCF illetve a teher elosztás rendeletet át kell dolgozni ennek megfelelően. Nagyon fontos az, hogy egy holisztikus megközelítést találjunk. Ez vonatkozik itt a parlamentben Gelbrandi kollega jelentésére is. Itt most abba is hagynám, és várom a kollégák hozzászólását, és az árnyék jelentéstevők hozzászólását. Thank you very much, and now we go to... Köszönjük szépen. Most pedig következnek az árnyék előadók. Először is az SND-ből. Brenner úr. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt jelentős különbségekre derült fény, és érdemes lenne rámutatni, hogy nagyon sok a közös elem, és lehet ugyan a különbségekre fókuszálni, de nagyon sok mindenben egyetértünk. És azt gondolom, hogy érdekes lenne megnézni és lehet itt beszélgetni, csak kérem, hogy a folyosón tegyék. Tehát érdemes lenne ezt az időszakot megvizsgálni. Ezt le kellene fordítani valahogy az átlagemberek nyelvére, és az, arra gondoltam, hogy ha például valaki úgy dönt, hogy diétázni fog, mert fogyni szeretne, akkor az egyértelmű válasz erre az lenne, hogy elkezd az illető diétázni, és összehasonlítja a jelenlegi súlyát azzal, amilyen a múltban volt, annak nincs értelme, hogy az ember az egy évvel vagy fél évvel későbbi súlyával hasonlítsa össze a jelenlegi súlyát, mert ez a csalás lehetőségét hordozza magában. Nem akarom azt mondani, hogy bármelyik ország is csalni akarna, de hogyha a referencia szintet a jövőben határozzuk meg, akkor valaki azt is megteheti, hogy nagyon sokat hízik a következő egy évben, és utána kezd el diétázni, és így természetesen nagy fogyást fog majd rögzíteni. Ennek persze semmi értelme nem lenne. Azt gondolom, hogy ha a jövőben tűzzük ki a referenciaidőpontot, akkor az a lehetőség is fennáll, hogy egy ország úgy dönt, hogy addig nem vág ki nagyon sok fát, és utána ehhez tudja majd azt hasonlítani a jövőben. És akkor később nagyon sok fát vághat majd ki. Ezért, mivel ennek semmi értelme nincs a referenciapontot, mindenképpen a múltban kell meghatározni, semmiképpen nem lehet a jövőben, mert az nagyon sok problémát vetne fel. És azt hiszem, hogy arra is érdemes emlékeztetni magunkat, hogy a bizottság javaslata alapvetően arról szól, hogy egy olyan folyamatot állítunk fel, amelyel Európa szerte összehasonlíthatjuk az erdőink állapotát, és így lenne egy valós benchmark, amihez képest meghatározhatná mindenki a saját állapotát. Ha van egy ország, amely nagyon sok fát vág és hasznosít, a skandináv országok például, nekik nagyon jó forrásaik vannak, és jól használják őket. Ha ők többet vágnak ki, mint amennyi évente pótlásra kerül, akkor azt hiszem, hogy ezek, ezt meg lehet kérdőjelezni, mert ez a klíma szempontjából veszélyes. De hogyha 80-85%-át használják fel az évi növekedésnek, akkor ez nem feltétlenül rossz vagy jó, akkor meg kell kérdezni azt, hogy mit tesznek azokkal a fákkal, amiket kivágnak. Hogyha az egész éves növekedést elégettük azért, hogy energiát termeljünk, akkor azt meg lehet kérdőjelezni, de Finnországban például biogazdaság működik, és ezt az iparágat táplálja a kivágott faanyag. Azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Tehát meg kell kérdezni azokat az országokat is, amelyek erdővel borított országok, és mégiscsak 5-10%-át használják a növekménynek. Tőlük is meg kell kérdezni, hogy miért nem használnak több erőforrást arra, hogy a klímaváltozás ellen fellépjenek. Azt hiszem, hogy fel lehet használni ezt a folyamatot arra, hogy az egyes országokat összehasonlítsuk, és utána kell feltenni a kérdést, hogy mire használják ezt a fát. Tehát nem az a probléma, hogyha valaki sok fát használ, hanem az, hogy hogyan használja. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő az ECR frakcióból Visnyevska asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! A vitáink során nagyon sokszor azt mondjuk, hogy globálisan kell cselekedni, és ezt helyesen mondjuk. Ugyanis ha hatékonyá akarjuk tenni az erőfeszítéseinket, és csökkenteni akarjuk a széndiokszid mennyiségét a légkörben, akkor figyelembe kell venni a globális kontextus is. Mindannyian tudjuk, hogy az EU csak 10%-át teszi ki a globális széndiokszid kibocsátásnak, és a párizsi megállapodás kell, hogy a kulcs dokumentum legyen ebben a folyamatban. A párizsi egyezményt egyetlen ok miatt lehetett megkötni, azért, mert a dekarbonizációt nem írtuk bele a végső tervezetbe. A párizsi megállapodás tehát nem mondja ki, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentése az egyetlen módja annak, hogy az ne halmozódjon fel a légkörben. Ezen kívül a párizsi megállapodás felszólít a kibocsátás semlegességre. Más szóval a kibocsátás és az abszorpció párhuzamos kezelésére. Az abszorpció pedig a, az erdőinkben található, tehát hogyha a Párizsi Egyezmény szellemiségét akarjuk követni, akkor az erdők védelme és felelős kezelése a legfontosabb. Sajnos az Európai Bizottság javaslata a LULUCF területén nem felel meg ezeknek a követelményeknek. Helens úr jelentése is kimondja, hogy itt megjelennek bizonyos kezdeményezések, de azt hiszem, hogy ennél messzebbre kell mennünk. Figyelembe kell vennünk az erdőgazdálkodási erőfeszítéseket is. És nem szabad elfejtenünk azt sem, hogy vannak bizonyos gyakorlatok, amelyek eredményeket hoznak. Ezek jót tehetnek a környezetnek. Ezért úgy gondolom, hogy a 3,5%-os határt meg kellene szüntetni, és azt is gondolom, hogy növelnünk kellene ezt a határt, amikor figyelembe vesszük a 200 92-429 millió LULUCF területet. Az is fontos, hogy az erdőgazdálkodási szektor nagyon fontos szerepet tölt be olyan országokban, mint Lengyelország. Lengyelország kivételes helyzetben van, ugyanis az erdőink többsége állami tulajdonban van. És ez egy hatalmas állami vállalat, ami kezeli az erdőket, és egy ilyen vállalat könnyen alkalmazni tudja a jó gyakorlatokat Lengyelország teljes területén. Az Európai Unió legtöbb tagállamában az erdők tulajdonjoga szétszóródott, sok tulajdonos van, és ezért ezekben az államokban nehezebb ezt tiszteletben tartani. Lengyelországban hatalmas potenciál rejlik épp ezért, és remélem, hogy szakpolitikánkban követni fogjuk az egyezmény szellemiségét. A módosítóimban az uniós és a globális politikák közötti összhangot szeretném elérni, és azt gondolom, hogy az intézményközi egyensúlyt is meg kell teremteni. Ez a tagállamok kompetenciája. Az Európai Bizottság nem diktálhatja a referencia szinteket az erdőgazdálkodásban. Itt az Európai Bizottság szerepét korlátozni kellene arra, hogy technikai szempontból és módszertani szempontból támogassa a tagállamokat, illetve ellenőrizze őket, de a végső szó a tagállamoké kell, hogy legyen. Ami a tulajdon struktúrát illeti, említettem már Lengyelországot, ahol a legtöbb erdő állami tulajdonban van. És negyedszer a referencia szintet a lehető legpontosabb és legfrissebb adatokra kell alapozni. Az erdőgazdálkodás kulcsfontosságú, és ezért a referencia szintet a valós tevékenységekre kellene alapozni, és nem szabad történelmi jellegű statisztikákra hivatkozni. És az erdők használatakor a valódi potenciált kellene figyelembe venni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most az ALDE frakcióból Torvalds úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ezen a ponton szeretném megköszönni az előadónak és a többi kollégának hogy nekifeszültek a munkának, és nagyon sok módosítót nyújtottak be. Igen, sok érdekes gondolat érkezett ebben a nagyon bonyolult folyamatban. Nagyon sok álmatlan éjszakám volt emiatt, de nagyon sok információval is gazdagodtam, és köszönöm szépen ezt az élményt. De a tanulást félretéve nem szabad elfeledkeznünk az elsődleges célról, arról, hogy a klímaváltozást megfékezzük. És nagyon sok jel mutat abba az irányba, hogy itt még következetlenek vagyunk. És ez pedig ahhoz vezet, hogy az erdők maradvány kategóriával válnak. A szenet még támogatjuk, a kvótakereskedelem, illetve a terhek megosztásának rendszere nem sikeres, és ezt az erdők szenvedik el. A klímaváltozás megfékezésének fontos eszköze az erdők ültetése, és azt gondolom, hogy látnunk kellene a különbséget az ültetett fák, illetve az erdő között. Hogyha ezt nem látjuk, akkor az hosszú távon káros lesz. Az intenzív mezőgazdasághoz hasonló hatékonyságot kellene elvárnunk az erdőgazdálkodástól is. Lehet, hogy ez valakinek örömet okoz, de nekem nem. Az Egyesült Államokból és Kanadából importáljuk a pelletet, és ez azt jelenti, hogy különleges bánásmódban részesítjük az ellenőrizetlen erdőgazdálkodásból származó anyagokat. Ez legalábbis az Egyesült Királyságra, Hollandiára és Belgiumra igaz. És úgy tűnik, hogy nekik ez megfelel. Most nem fogok belemenni az összes kritikus kérdésbe, nagyon sok módosító érkezett. Két központi jelentőségű problémáról szeretnék beszélni. Az egyik a referencia időszak időpontja, illetve a három és fél százalékos keret. Először is az időpontok. 2008 és 2012 között közöttre tették ezt az időszakot, és 7 éves időszakot határoztak meg. A statisztikai bizonytalanságok miatt a 3,5%-os küszöböt bevezették, és ezzel mindenki elégedett volt, vagy legalábbis majdnem elégedett. A második időszakban nagyon sok változás történt a bejelentési paraméterekben, hogy ezeket a bizonytalanságokat kiküszöböljük. Az általános megközelítést ugyanakkor megtartottuk. És ezért nem értem, hogy a bizottság most miért akar 180 fokos fordulatot tenni, és egy olyan időkeretet meghatározni, ami visszafelé tekint. A egyes diákon azt próbálják magyarázni, hogy előre tekintenek, amikor valójában hátra, ami engem kicsit az új beszélre emlékeztet az állatfarmról, de nem akarom Orvát emlegetni a bizottságnak. A bizottság azt állítja, hogy amikor azt mondja előre tekint, amikor valójában hátra, az a 2009-ben történt jelentős biomassa használatot veszi figyelembe. Az értékelés 40. oldalán van egy görbe, ami, ahol található egy vörös vonal. Ez a vörös görbe egy nagy ugráson ment keresztül, és ez jelzi azt, hogy nagyobb mennyiségű biomasszát használtak, mint korábban. És itt van egy érdekes apró részlet. Ugyanazon a szinten áll, mint a referencia szint. De ha megnézzük a való élet statisztikáit, akkor ott nem történt ilyen ugrás. Hát én újságíróként gondolkodom, tehát én mindig azt gondolom ilyenkor, hogy valaki a színfalak mögött valami rosszban sántikál, de ha megnézem, hogy mennyire egybeesnek a referencia szint, illetve ez a vörös vonal, ezek egybeesnek. Azt hiszem, hogy ezt a vörös vonalat úgy állították elő, hogy az illeszkedjen a referencia szinthez. Az a modell, amit a bizottság alkalmaz, az nyilvánvalóan helytelen, és ezzel kezdenünk kéne valamit. Ami pedig a 3,5%-os küszöböt illeti. Ha jól működik a beszámolási rendszer, és egyetértek Pollal abban, hogy valóban szükség van ilyen rendszerre, akkor erre a plafonra semmi szükség, ugyanis ez ahhoz fog vezetni, hogy az az éves növekmény, amiről eh, ma már sokat beszéltünk, az nagyobb lesz, mint eh, a használati lehetőségek, és éppen ez fogja a problémát eh, létrehozni, nem azoknak, akik kis parkokban ültetnek fákat. Ennek nagyon örülünk, az is nagyon szép dolog, de nem ez a lényege ennek az egész témának. És ez kapcsolódik egy másik kérdéshez is, amiről beszélnünk kéne hogyan számolunk be az erdőgazdálkodásról. Jelenleg nincsenek kvalitatív adatok arról, hogy mit jelent az erdőgazdálkodás, bármi történhet. És ez nem elfogadható. Legalábbis én nem tartom ezt elfogadhatónak. Néhány záró megjegyzést tennék még. Elnézést kérek, amiért kritizáltam a bizottságot a javaslatok hiányosságáért és az értékelésükért. Ugyanakkor be kell ismernem, hogy valahányszor több információt kértünk a bizottságtól, ők mindig nagyon készségesek voltak. És őszintén szeretnék köszönetet mondani nekik ezért. És mi még tovább fogjuk zargatni önöket azzal, hogy információt kérünk, mert azt hiszem, hogy a bizottság nagyon jelentős tudással rendelkezik, és arra most szükségünk lesz. De ami a vizsgálatot illeti, nagyon érdekes dologra bukkantam ebben a dokumentumban. Visszanéztem az első értékelést, még az első időszakból, és azt láttam, hogy egy nagyon magas olajárat prognosztizáltak még akkor, ugyanis ez volt a rendelkezésre álló statisztikában. A második értékelésben az olajár múltbeli szintjét már megváltoztatták, de a jövőre vonatkozó jóslat még mindig az első értékelésből származik, amit én egy kisé logikátlannak tartok. Rendben, köszönöm. Ez lenne az én első hozzászólásom, de még néhány óránig folytatni fogjuk ezt a többi árnyék előadóval. Köszönöm szépen. Mr. Köszönöm, Torvalds úr nem korlátoztam a hozzászólásokat időben, ugyanis vannak olyan árnyékelőadók, akik nincsenek itt, és vannak még kollégák, akik szeretnének szólni, nem túl sokan, de ettől függetlenül kérnék mindenkit arra, hogy tartsa be a reális időkereteket. Most magamnak kell, hogy megadjam a szót, és én példát mutatva, mivel a zöldek árnyékelőadója vagyok, be kell, hogy tartsam az időt természetesen. Először is azt mondanám, hogy az előadónak szeretnék köszönetet mondani. Kiváló a munkája, egyetértek azzal, hogy különböző megközelítések vannak, és persze a módosítók is különböznek, tehát nem lesz könnyű kompromisszumra jutni. De még így is azt gondolom, hogy intenzív munkával majd olyan szöveget tudunk készíteni, amely az összes frakció számára elfogadható, és a társadalom számára, illetve a környezet számára is jó. Ami a konkrét témákat illeti, egyetértek Visnyevszka asszonynal, hogy végre most már meg kell értenünk ezt a rendeletet, a, méghozzá a Párizsi megállapodás keretében kell ezt értelmeznünk, illetve a szénmentesítés keretei között, tehát ezt a nemzetközi keretek között kell nézni és értelmezni. Végül pedig ezt a LULUCF rendeletet nem lehet önmagában értékelni, nem úgy kell vizsgálni, hogy különböző bürokratikus és mindenfajta elszámolási módszerekről van itt szó, hanem meg kell vizsgálni, hogy a széndiokszid kibocsátás, illetve elnyelés hogyan alakul, hogyan legyensúlyozható ki, mert így tudjuk a Párizsi megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásainkat teljesíteni. ahogy az előadó mondta, tényleg nem számviteli eljárásokról van itt szó, hanem a valóságot szeretnénk tükrözni, azt szeretnénk látni, hogy mi történik az atmoszférában. Azt is gondolom, hogy tulajdonképpen azért általánosságban ambíciózusabbnak kellene lenni, mert csak akkor tudjuk elérni ezeket a célokat, amelyeket elfogadtunk Párizsban, illetve az EU-n belül. Ehhez a referencia időszak kérdése elengedhetetlen. Általában kritizálni szoktam a bizottságot, de most itt azt gondolom, hogy az eredeti bizottsági javaslathoz kellene tartanunk magunkat – tehát nem tudjuk támogatni azt, hogy módosítsuk a referencia időszakot, ahogy azt az előadó javasolja. Nagyon fontos azt is megemlíteni, és az előadó szintén kitért erre, hogy itt nem csak az erdőkről van szó. Tehát a lápok, tőzeg lápok mind ide tartoznak, tehát ezeket is be kell vonni a rendeletbe. Nem lehet csak az erdőkre vonatkoztatni ezt, tehát reálisan kell vizsgálni a széndiokszid kibocsátás hatásait, illetve az, hogy ez hogyan valósul meg a különböző földhasználat esetén. Aztán um, utaltak a biodiverzitásra, a törzeglápokon és az erdőkön kívül. A LULUCF esetében általában ez jut eszünkbe, az éves növekedés, a, az erdővel borított területek nagysága. Tehát nem csak ez a kérdés egyébként, hogy az éves növekedés az hogyan alakul, hanem az erdők minőségét is vizsgálni kell, tehát hogy milyen minőségű erdőink vannak. Hogy a sose feledkezzünk meg az erdők minőségéről, ugyanis hogyha ha ezek nagyon egyszerű ültetett erdők, amelyek tulajdonképpen csak széndiokszid raktározók, vagy pedig biodiverzitásnak is otthont adnak. Aztán a fa termékek, tehát a kitermelt fából készített termékek. Én nem vagyok ellene, de szerintem ezeknek a számon tartására egy külön eszközt kellene kidolgozni, és valódi monitoringot megvalósítani, hogy mi történik ezekkel a termékekkel, mert nem igazán világos, hogy mi történik, miután a, a fakitermelésből származó termékekkel, miután a, az elszámolás megtörtént. Tehát, hogy a, a széndiokszid vajon visszakerül a légkörbe, vagy sem. A következő téma pedig a bioenergia, az ebből származó kibocsátást is számba kell venni a LULUCF-ben. Szerintem nagyon fontos azt is tudni, hogy a, a bioenergia felhasználás segít a kötelezettségek elérésében, teljesítésében, de nem varázseszköz, ahol nulla a kibocsátás, mert ez nem igaz. A LULCF persze más rendeletekkel is kapcsolatban van, Először is az ECR rendelettel kapcsolatban, és szerintem a rugalmasság az korlátos kell, hogy legyen. Annak érdekében, hogy ne teremtsünk jogi kiskapukat az egyes rendeletek között. És az utolsó megjegyzésem pedig a következő, remélem, hogy sikerült észszerű időkeretekben megfogalmazni a frakción véleményét, a szabályok átláthatósága. Nagyon fontos ez. Egyrészt robusztus számviteli szabályok legyenek, másrészt pedig legyenek átláthatóak. Könnyen érthetőek legyenek ezek, össze lehessen vetni az egyes tagállamokat, és világos képet tudjunk alkotni, hogy mi történik Európa erdeivel. Köszönöm szépen, tehát ennyi volt az én mondani valóm a zöld frakció képviseletében. Nem látok további árnyékelőadókat, tehát a GUA e és az EFDD frakció árnyékelőadói nem látom a teremben, úgyhogy most akkor megnyitom a többi képviselő előtt is a lehetőséget. Müller asszony. Elnök úr, köszönöm szépen. torvált Árnyék jelentéstevőnk érveit szeretném tovább hangsúlyozni. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a mezőgazdaság teljesítménye a CO2 csökkentésében 1990 óta már 24%-ban megtörtént. Fontos elismerni azt is, hogy az európai erdők, az erdőgazdálkodás a több fajta funkciójuk miatt aktívan hozzájárulnak a klímavédelemhez, és attól tartok, akár csak a jelentéstevőnk, hogy az erdőknek kell majd megfizetniük azokat a hibákat, amelyek más területeken történtek. Nem tudjuk, tudjuk azt pontosan, hogy nem tudjuk azt, hogy 70%-os erőnövekedés tényleg bekövetkezik-e, és lehet, hogy sikerülhet-e a további széndiokszid megtakarítást elérni. Fontos számomra az, hogy jó kompromisszumot találjunk a referenciértékek tekintetében, amely érthető és átlátható is, és így minden tagállam számára ugyan az lenne a kiszámítás alapja, az is nagyon fontos számomra, hogy eh, az üvegházi gázok kibocsátásának eh, nettó eh, leépítése megtörténjen. Nem tudom, hogy tényleg azt akarták, hogy néhány tagállamban itt ez nem történik meg. Az is fontos, hogy ne legyen plusz bürokratikus teher az erdő gazdálkodók számára a nemzeti illetékességi köröket meg kell őrizni, nem szabad megengedni azt, hogy nagymértékben beavatkozzanak az európai előírások úgy, hogy megváltozzon a nemzeti illetékességi kör. A mezőgazdaság területén történt erőpeszítések sok tagállamban már ezeket figyelembe veszik. Nagyon fontos az, hogy a kiszámítási alapba is bekerüljenek ezek, és így egy igazán jó kompromisszumot és alapot tudunk elérni. Végez, végül is minden résztvevő számára nagyon nehéz lesz ez a feladat. A mezőgazdaság területén biztos lesznek más súlypontjaim is, de kompromisszumra hajlok. A mezőgazdálkodás, az erdőgazdálkodás a kulcsa a sikeres a Lulu CF-nek, illetve a sikeres klímapolitikának is, és ezek azok az álláspontjaink, amelyeket majd a módosítókban is tükrözni szeretnénk. Köszönöm. Thank you, Esther. Köszönöm szépen. Egyre többen kérnek szót, úgyhogy most akkor két perces határidőt kell, hogy szabjak. Ájúza asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én árnyék előadó vagyok az ITRE eh, jelentéséhez, tehát eh, az én megjegyzéseim eh, abban a szakbizottságban uralkodó helyzethez is kapcsolódnak. Nagyon sokféle módosító érkezett, csak néhány dolgot mondanék az erdők elszámolásával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a szubszidiaritás itt nagyon fontos, mert az egyes tagállamokban nagyon eltérő a helyzet tehát más a helyzet északon, mint délen. Ami az időszakot illeti, ide is benyújtottam néhány módosítót. Azt szeretném, hogyha az országok 2070-ig tartó terveket nyújtanának be. És az energiacsomagban a bizottság már bevezetett egy hasonló elvet, ezért azt gondolom itt is ezt, ezt kellene követni. Ami a Natura 2000 hálózatot illeti, természetesen továbbra is meg kell felelni ennek, de itt eltérő javaslatok vannak, itt a klímaváltozásról beszélünk, nem szabad a kettőt összekeverni. Ami az erdővel borított területek elszámolását illeti, a bizottság 20 éves időszakot javasol, ahhoz, hogy egy területet erdősnek lehessen tekinteni, de figyelembe véve azt, hogy a normál időszak Észak- és Közép-Európában 20 év, Dél-Európában ez sokkal lassabb, ezért vannak alacsonyabb és magasabb javaslatok is a bizottságénál, de azt gondolom, hogy a 30 év az egy megfelelő időszak lenne erre, és ez mindenkinek megfelelne. Én ellenzem azt, hogy a rugalmasságot megszüntessük, a rugalmasságra szükség van, és a déli országokban például sajnos nagyon sok az erdőtűz, és ezt is figyelembe kell venni. Azt gondolom, ennyit szerettem volna csak mondani. Köszönöm szépen, nem akarom túllépni az időt. Köszönöm. Thank you very much. The next speaker... Köszönöm szépen, Petir úr kap szót. Parancsoljon. Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A rendeleti javaslat 8-as cikkének értelmében az új referencia szint az erdők esetében úgy lesz meghatározva, hogy figyelembe veszik az eddigi gyakorlatot. Tehát, hogy a egyes erdők milyen kategóriába tartoznak, ahogy az 1990-től 2009-ig volt. Horvátország esetében ez nagy probléma a háború miatt, és ennek a háborúnak a következményei miatt hogyha 1990 és 2009 közötti időszakra hivatkozunk, az azt jelenti, hogy nem veszük figyelembe a változásokat, illetve azt, hogy megkérdőjelezhető a 2009-ig alkalmazott politikák relevanciája. A 2021-től 2030-as időszakig ugye 90-től 95-ig tartott a háború, és ennek a háborúnak a következményei többek között az, hogy az erdők egyes részében eh, infrastruktúrát építettek, bányáztak, és így tovább. Nem volt annyira intenzív erre az időszakra ez a tevékenység. 90-től 2000-ig csak a mai eh, szint 60%-át használták ki Mit jelent az, hogyha, mit jelenten az, hogyha ezt figyelembe vesszük? Azt, hogy kihat mindez a jövőbeni referencia szintekre 2021-től 2030-ig. Ezért én úgy gondolom, hogy Horvátország esetében kivételt kellene alkalmazni. Tehát egy másik referencia időszakot kellene figyelembe venni az, az elszámolásra, amely jobban tükrözi a valós helyzetet, tehát az erdőgazdálkodás valós helyzetét, amikor az erdőgazdálkodás normál körülmények között és nem háborús körülmények között történt. Ami a rendelettervezet 11-es cikkét illeti, a rendelet 11-es cikkét, azt hiszem, hogy a tagállamok véleményét és különböző helyzeteit nem vették figyelembe eléggé. rugalmasságra van szükség, mert ugye például a mezőgazdaság eh, részesedését is figyelembe kell venni 2008-tól 2012 ig Horvátország esetében ez nem elfogadható, a hatástanulmányon sem értek egyet, és be fogok eh, nyújtani majd módosítókat. A következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Müller kollega mert elmondta, hogy a mezőgazdaság a megoldás egy része. Szerintem azért a probléma egy része is szerintem azért nem lehet ezt annyira pozitívan látni. Tehát a mezőgazdaságnak ezért is valamit tennie kell. Úgy vélem, hogy reálisan kell néznünk a dolgokat, nem csak a erdőkről van szó. Hogyha benézzük a földhasználat megváltozását, akkor azt láthatjuk, hogy a zöld területeket egyre inkább szántó területén formálták át, és a mocsaras területek átalakítása is problémát jelenthet, és ezt nem veszük mindig figyelembe. A bioenergia kibocsátását is figyelembe kell vennünk a teljes csomagban, tehát ez sem teljesen semleges, amikor bioenergiát használunk. Bosszant engem az, amikor azt mondjuk, hogy a rugalmasság által sok a kibúvó, hibának tartom azt, hogy egymással szemben elszámolhatnak tagállamok bizonyos dolgokat. Van olyan ország, amely ezt mondja, hogy erdősítek, hogy ne kelljen a további kibocsátási céljaimat megvalósítani, ezt nem lehet. nem lehet az, hogy a közlekedés területek nem tesznek semmit, de erdősítenek. Ez nem igazán fenntartható megoldás. A fa használatnál ugyanígy kell arra, hogy ezt hosszú távon lehessen e, beszámítani. Hogyha például építünk a fával, ez sokáig fel lehet, e, e, be lehet számítani, de hogyha a fából papírt csinálunk, azt nem. Tehát mindenképpen a különböző kibúvókat be kell zárnunk, és um, tényleg ambiciós célokat kell um, magunk elé kitűzni, valamit elérhessünk ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Líza úr a következő hozzászóló. Igen, köszönöm szépen, köszönöm Norbert Linznek is a kitűnő jelentés tervezetét a módosítóimmal kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy fontos az véleményem szerint, hogy mi fenntartható erdőgazdálkodást szeretnénk az Európai Unióban. A kihívás a klímaváltozás esetében olyan nagy, hogy az erdőgazdálkodás hozzájárulása nélkül, amit nekünk támogatnunk kell, ezen segítség nélkül nem fog sikerülni megoldani ezt a problémát. Másrésztről viszont nem szabad azt a jelzést küldenünk, hogyha az erdőgazdálkodás területén valamit teszünk, akkor a többi szektorban nem lehet, vagy nem, nem kell semmit sem tenni. Ezért kell nagyon óvatosan mérlegelnünk, és eh, hogyha megállapodunk abban, hogy ez egy nemzetközi téma is, a klímaváltozás leküzdésére nemzetközi szinten van eh, szükség, és hogyha ez így van, akkor nem szabad, hogy az Európai Unió rossz példával járjon elő. Nálunk vannak olyan államok, ahol sok az erdőterület, van, ahol nincs, de nemzetközi tekintetben, például Brazíliában sokkal több eh, erdő van, mint nálunk az Európai Unióban, és ezért azt mondani, hogy mindegy, minden, nincsen határ, ez ahhoz vezethet, hogy Brazíliában 2050-ig lemondanak a közlekedés, hogy az ipar területén történő további erőfeszítésekről, ezt nem lehet. Tehát eh, ki kell használnunk az erdőgazdálkodás eh, potenciáját, de nem szabad az, hogy a többi területen pedig alább hagyjuk, mert nem fogjuk elérni a céljainkat. Rugalmasnak kell lennünk, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy miről is van igazából szó, és én beterjesztettem módosítókat, hogy ezt egyértelművé tegyem, de szerintem majd közösen kell fellépnünk, és én nagyon bízom Norbert Linzben, hogy jó javaslattal fog előállni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök a következő hozzászóló Dáli asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azonnal, azzal kezdeném, hogy Brennan kolléga álláspontját támogatom. Itt ugyanis egyetértek vele, és minden más hozzászólóval is, akik azt mondták, hogy a LULUSZEF nagyon fontos pillére a 2030-as EU energia és klíma keretnek. Ez nagyon fontos az LTS e szempontjából is, és a tehermegosztási rendelet szempontjából is, és pontosan itt erre szeretnék koncentrálni, A rugalmasság az, ami szerintem nagyon fontos, és ez kötődik a tehermegosztási rendelethez is. Nagyon fontos az, hogy megértsük a LULUCF, illetve az ISZI közötti kapcsolatot nem szabad, hogy olyan rugalmasság jöjjön létre, amely már annyira rugalmas, hogy kiskapukat engedélyez, és az egész vállalkozásunk hitelességét kétségbe vonja. Segíteni kell a tagállamokat abban, hogy elérhessék a célkötőzéseket, de azt is biztosítani kell, hogy az a rugalmasság, amelyet jóvá hagyunk, az nem fog egy olyan helyzetet eredményezni, hogy a célkötőzéseket nem érjük el 2030-ra. Szeretnék a bizottság hatástalományára kitérni, amely benne van a tehermegosztási rendeletben, ahol azt mondják, hogy a legrosszabb esetben 74 millió lesz az eredmény. Azt is kimondják, hogy még akkor is, hogyha a tagállamok nem csökkentik a kibocsátások, akkor is 90 millió LULUCF hitelre van szükség. A bizottság 80 millióról beszél engedélyek formájában. A módosítók viszont nagyon különböző utakat vázolnak fel, van, ahol senki, semmilyen fajta, ilyenfajta engedély nincs. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy igen, én egyetértek abban, hogy legyen kompromisszum, de nem szabad tovább mennünk annál, mint amire szükségünk van ahhoz, hogy elérjük a klímaváltozási céljainkat. Nagyon fontos az, hogy a tehermegosztási rendelet is eléri azokat a célokat, amelyeket kitűztünk 2030-ra. Ezért kell az erdőgazdálkodás bevonása is. Nagyon fontos az, hogy jelenleg a, az er, a megművelt erőterületekre vonatkozó szabályozást nem egyértelmű. Azt akarjuk elérni, hogy sikerüljön ezzel a kérdéssel is foglalkozni. The next speaker is Mr. Köszönjük. A következő zászoló Gzib úr. Dziękuję, panie Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy soha véget nem érő téma. Az egész felülvizsgálat, az értékelés, itt mindig találunk olyan területet, amit nem lehet az összes tagállamra alkalmazni. A tagállamoknak mások lehetnek a tapasztalataik, vannak hagyományok, strukturális változások. A terület használatban tehát vannak ilyen különbségek. Például az én hazámban az elmúlt 10-12 évben nagyon intenzíven változott az erdőgazdálkodás. Nagyon sok területen ültettek új erdőket, és ez egy pozitív dolog. Ugyanakkor ennek is megvan a határa. Nem ültethetünk be mezőgazdasági területeket erdővel, ez nem folytatódhat a végtelenségig. Ugyanakkor, ami kulcsfontosságú itt, az a referencia időszak. Tudatában kell lennünk annak, hogy minden tagállamban más a tulajdoni struktúra az erdők tekintetében. Nagyon kevés az olyan ország, mint Lengyelország, ahol egy állami erdőgazdálkodási vállalat tulajdonában vannak az erdők, és nálunk ez a vállalat gazdálkodik a szinte teljes Lengyelországot borító erdőkkel. Mindenhol máshogy működik az erdőgazdálkodás, mások a preferenciák. Mi odafigyeltünk arra is, hogy több erdős területünk legyen, és hogy mindig többet ültessünk, mint amennyit kivágunk. Én tudom, hogy miről beszélek, mert én a karrierem során erdőgazdasággal foglalkoztam egy magánerdőben Lengyelországban, és ezért tudom, hogy mi a különbség milyen potenciálja van egy magántulajdonú erdőnek a tulajdoni struktúrából fakadóan. Tehát, hogy hogy működik ott az erdő megőrzése. És ezen kívül nagyon nagy a csábítás is a gazdasági fluktuáció miatt, ez is kihatással van az üzletmenetre. Vannak különböző jövedelmezésű időszakok, és a magánerdők használatát ehhez igazítják hozzá. Ez egy szociális kérdés is. Tudom, hogy mindenki csak két percet kaphat, és már mindjárt be is fejezem a hozzászólásomat, de szeretnék egy valamit megemlíteni, amitől általában óckodunk. Ez pedig az, hogy a talajban milyen potenciál rejlik. Nagyon sok széndiokszidot tud a talaj is megkötni, és az adott terület struktúrájától függően, illetve a mezőgazdasági termelés intenzitásától függően változik ez, különös tekintettel a felhasznált trágyára és azokra a vegyszerekre, amiket itt használnak. Tehát azt akarom mondani, hogy a talaj más lehet, és ez egy nagyon fontos folyamat, és valószínűleg ezt is figyelembe kell venni. Tudom, hogy ez egy nehéz terület, de erre is figyelnünk kellene. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ennyi volt a hozzászólók listája. Elérkeztünk az egyeztetés végéhez, tehát a szakbizottság tagjai hozzászólhattak, ezért most a bizottságnak szeretnék szót adni, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, nagyon hasznos volt. És annak is nagyon örülök, hogy gyorsan sikerült előre haladni ezzel az ügyel. Ezt mi nagyon nagyra értékeljük, és azt is látom, hogy nagyon pozitív és konstruktív módon állnak hozzá ehhez a képviselők. Egy fontos aggály volt, amit felmerült, az az erdők elszámolásának szabályai. Hadd mondjam el ezt még egyszer. A bizottság is világosan látja, hogy az aktív erdőgazdálkodás egy pozitív dolog, klíma szempontból is. Az erdőkből származó faanyag pozitívan járulhat hozzá a klíma változáshoz, tehát felválthat más anyagokat, és egyéb pozitív hatást is kifejthet. Ugyanakkor egyértelműnek kell lennünk, amikor meghatározzuk, hogy hogyan határozza ez meg a többi szektor alakulását. Ez nem csak az elszámolási szabályok miatt fontos, hanem a Párizsi Egyezmény által nekünk adott felhatalmazás miatt is. A jelenleg érvényben lévő szabályok és azok azok még azon alapultak, amit a kiotói jegyzőkönyv tartalmazott, és a tagállamok jelenleg ezt alkalmazzák. Nagyon sok ilyen szabályt nem a bizottság fejlesztett ki, hanem a tagállamok. És ennek a legfontosabb eleme az erdő referencia szintek. Ezeket az európai tagállamok kérésére alakítottuk ki, azért, hogy a nemzeti sajátosságaikat figyelembe tudjuk venni. Azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos. De szeretném még megemlíteni azt, hogy egyes képviselők jelezték, hogy az Európai Unió nem az egyetlen fél, amely erdő referencia szinteket határoz meg. Vannak olyan fejlődő országok is, ahol ez bevett szokás, az úgynevezett piros plusz megközelítés ez, és ezt nettó módon teszik, tehát nem múltbeli szintek alapján. Azt gondolom, hogy az Unió nem állít rossz példát ezzel mások elé. Azzal, hogy mi a szakpolitikáinkat is beleépítjük a referencia szintbe, és egy előre tekintő referencia szintet alkalmazunk, ez nem igazolja azt, hogy folytassuk azt, ami a legfontosabb ösztönzője volt az európai biogazdaságnak, ez az úgynevezett nullás szint, tehát az, hogy a bioenergia a kvótakereskedelmi rendszerben nullának számít. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a kibocsátások, amelyek a biomassa elégetéséhez kapcsolódnak, szintén megfelelően kerüljenek elszámolásra. És ezt is a LULUCF mentén lehet megtenni. Ezen kívül az Egyesült Államok, ahonnan valóban nagyon sok fa pelletet és biomasszát importálunk, ők szintén ezt a LULUCF elszámolást alkalmazzák, és nagyon sok tudás van emögött, és ők is nettó rendszerben végzik ezt az elszámolást, és szintén a múltra alapozva. A referencia szintnek két eleme van. A jelenlegi erdőgazdálkodási gyakorlatot, vagy a múltbeli erdőgazdálkodási gyakorlatot kivetítik a jövőbe, és második elemként lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a saját erdőjük sajátosságai alapján kezeljék a hozzáférhető biomasszát a jövőben. Ezt a bizottságnak még egyszer meg kell majd vizsgálnia. Az erdőgazdálkodási gyakorlatok extrapolációját úgy lehet kezelni, hogy 10%-kal többet lehet kitermelni, anélkül, hogy a kibocsátások növekednének. Ez is azt mutatja, hogy a referencia szintek, ahogy azt a bizottság is javasolta, rugalmas eszközt biztosítanak, ami lehetővé teszi és ösztönzi az erdőgazdálkodást is. A bizottság elemzése és a hatástanulmány melléklete szintén olyan adatokon alapul, amelyeket a tagállamoktól kaptunk. Mi semmilyen adatot nem találtunk ki, és nagyon szívesen adunk további magyarázatot is minden elemére. És talán röviden szólnék az erdő referencia szintek felülvizsgálatáról. A kiotói jegyzőkönyv felülvizsgálata jelenleg is zajlik, de a klímaváltozási panel foglalkozik ezzel is. A tagállamoknak egyértelműen is erősen el kell köteleződniük a folyamat mellett, de szerintünk az is fontos, hogy mindez átláthatóan történjen. Tehát egyértelműnek kell lenni, hogy hogyan alakultak ki a referencia szintek. Ezen kívül következetes és független felülvizsgálatra van szükség minden fél részéről. Zárásként pedig annyit szeretnék elmondani, hogy szerintünk ez a javaslat támogatja az aktív erdőgazdálkodást, és ez összecseng a klímavédelmi célokkal is. Köszönöm szépen. Köszönjük. Végül pedig szeretném az előadónak megadni a lehetőséget. Linz úr, a szó. Ja, Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásaikat. Mindent felhegyeztem szépen és jobb, jobban érzem most már azt, hogy milyen fajta módosítók fontosak önök számára, és amikor majd kompromisszumjavaslatokat fogok kidolgozni, akkor megpróbálok majd ezeket figyelembe venni. Május 9-én fogunk erről beszélni az árnyékjelentéstevőkkel. Három árnyékjelentéstevői ülésünk lesz meglátjuk majd, hogy ez elegendő-e, hiszen nagyon szoros az ütemtervünk, amit be kell tartanunk. A vita során megmutatkozott az, hogy néhány részlet kérdésben eléggé messze állunk egymástól. Úgy vélem, hogy fontos, és Péter Líze kollégám is elmondta ezt, hogy néha hajlunk arra, hogyha részletekbe bocsátkozunk, és nem látjuk emiatt néha a fától az erdőt, elveszítjük a célt a szemünk elől, és sok hozzászólónál azt az akaratot éreztem, hogy az Európai Uniónak kell éllovas szerepet betöltenie a klímaváltozás megállításában, ezt figyelembe kell vennünk a vitáink során. Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, látnunk kell azt, hogy milyen uh, nemzetközi kihatása van ennek. Brazíliát már említették. Tehát látnunk kell ezt, hogy nemzetközi szempontból milyen hatása van mindennek. Ezért fontosnak tartom azt, hogy a vitáink során ezt figyelembe vegyük, amikor kompromisszumokról beszélünk. Hoisling kollégának mondanám azt, aki felveltette a mezőgazdálkodás problémás szerepét. Nagyon fontos az, hogy a mezőgazdálkodás, az erdőgazdálkodás pozitív szerepét is kiemeljük, kiemeljük mindezt, a múltban ezt már megtettük. Másrésztről viszont azt is egyértelművé kell tennünk, hogy itt ösztönzést lehet tenni, és így kiemelni a mezőgazdaság és a, az erdőgazdálkodás pozitív szerepét. Végezetül pedig néhány kolléga említette már azt, hogy nem lehet az, hogy az erdőgazdálkodás miatt más területeken kevésbé vagyunk ambiciózusak. Én is leszögeztem ezt módosítóimban, hogyha rugalmasságról van szó, és persze különbözőképpen gondolkodunk hogy mennyire legyen magas a rugalmasság, de Látnunk kell azt, hogy a rugalmasság fontos az erdőgazdálkodás, a mezőgazdálkodás szempontjából, és rossz lenne az, hogyha a más szektorok számára túl nagy lenne a rugalmasság, és ezáltal az ambícióink csökkenjenek. Köszönöm. Thank you very much. Uh, and... Köszönöm szépen. Most pedig az időbeosztást nézzük. Az MV Szakbizottság június 22-én szavaz, a plenárisra pedig júliusban kerül ez a dosszié. Most akkor az elnökletet átadom kollégámnak, Szárbute asszonynak. let's continue uh, with the exchange of... Folytassuk akkor a következő napi rendi pontunkkal. Eszmecsere a bizottsággal a szénhidrogének, például a palagáz masszív hidraulikus réteg repesztéssel való feltárására és kitermelésére vonatkozó minimum elvekről szóló ajánlás hatékonyságáról szóló jelentésről, 2014 per 70 per EU az ajánlás, és rögtön meg is adom a bizottság képviselőjének a szót. Szedox úr, elnézést, hogyha nem jól ejtettem ki a nevét, bocsánatot kérek, parancsoljon. Yes, you did pronounce extreme. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiválóan ejtette ki a nevemet. Semmi probléma. Tisztelt képviselők, elnök asszony. 2014. január 14-én fogadta el a bizottság a palagázzal kapcsolatos kommunikációját, illetve ajánlás is elfogadott a tagállamok felé, és ebben alapelveket fogalmaz meg a környezetvédelem, illetve az egészségvédelem megléte érdekében. A palagáz kitermelésekor, illetve feltárásakor. Hangsúlyozzuk a megfelelő tervezés, illetve helyszínkiválasztás szükségességét, illetve azt, hogy fel kell mérni, a, tehát hatástanulmányokat kell készíteni, mielőtt a hidraulikus rétegrepesztést beindítják, és utána pedig folyamatos monitoringot kell végrehajtani. Meglévő jogszabályokra alapoztuk ezt, olyan projektek esetében, amelyekben van hidraulikus rétegrepesztés, például a bányászati hulladék kitermelése, vagy a vízügyi keretirányelv, és így tovább. Az ajánlást akkor fogadtuk el, amikor a palagáz, illetve palaolaj ágazat az amerikai Egyesült Államokban elég gyorsan fejlődött, és így az Európai Unióban is az elvárások eléggé nőttek, és sokan arról számítottak, hogy itt is hasonló lendületet vesz ez az ágazat, és a földgáz, illetve a nyersolaj kitermelést lehet ezzel helyettesíteni, de nem minden vált be, a, nem, nem alakult ez a várakozásoknak megfelelően, ugyanis a palagáz kitermelése drágább Európában, mint az Egyesült Államokban. Továbbá egyes tagállamokban a palagáz elhelyezkedése más és más jellegű, eltér az Amerikai Egyesült Államokban tapasztaltaktól, és kereskedelmileg nem feltétlen életképes ennek a kitermelése. 2016. decemberében a bizottság eltekintette, hogy mennyire hatékony ez, illetve hogy a környezetvédelmi hatást, illetve kockázatot csökkentsük, Foglalkoztunk azzal is, hogy jogbiztonság és tervezhetőség megvan-e, a közvéleménnyel, a közvéleménnyel is foglalkoztunk, mennyire tájékozottak, illetve, hogy milyen technológiákat alkalmaznak a hidraulikus rétegrepesztésen kívül mindezt a meglevő környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével. A felülvizsgálat következtetéseit úgy kell értelmezni, hogy a palagáz kitermelési tevékenység eléggé alacsony szintű Európában. Nincsenek olyan kutak, nem furtak még olyan kutakat, ahol kereskedelmileg életképes lenne a kitermelés. Feltáró kutakat sok helyen fúrtak. Először is a vegyi következtetés, hogy az ajánlást nem, meg, nem alkalmazták mindenütt ugyanúgy, nem is alkalmazták kielégítően nem lehet megállapítani, hogy a kockázatokra, hatásokra vonatkozóan az ajánlások tehát hogyan, erre hogyan hatnak. A meglévő jogszabályokat figyelembe vettük, ezek megteremtik a jogi kereteket, viszont az a célkitűzés, hogy jogbiztonságot teremtsünk, illetve előre tervezhetőséget, ez még nem teljesül. A bizottság véleménye azonban az, hogy ha ezt megfelelően alkalmazzák, akkor a masszív hidraulikus repesztést biztonságosabban lehet végrehajtani, de még előrelépésre van szükség az alkalmazásban, méghozzá a helyes és egyforma alkalmazásban a tagállamok körében. A bizottság arra is ösztönözte a tagállamokat, hogy alkalmazzák ezeket az alapelveket a szénhidrogének kitermelésének más formáira is, ahol nem feltétlenül alkalmaznak masszív hidrolikus rétegrepesztést, például a széndiokszid, a szénhidrogén kinyerés fokozására használt technológiák és egyéb technológiák is. A bizottság egy internetes platformot fog létrehozni, térképpel ellátva, ahol szerepelnek a tervezett, illetve meglévő nem hagyományos olaj- és gázkutak. A bizottság ösztönözni kívánja a meglévő jogszabályok helyes alkalmazását és egyforma alkalmazását párbeszéden keresztül a tagállamokkal, illetve a gyakran feltett kérdéseket is összefoglalja. A környezetvédelmi hatásokat és kockázatokat is összefoglalja a bizottság, és a lehető legjobb rendelkezésre álló stratégiákról, technikákról is beszámol aztán pedig az egészségügyi kockázatok vizsgálata a megnévő mechanizmusokkal történik, Horizont 2020 például, és az egészségügyi környezetvédelmi kockázatokkal foglalkozó bizottság véleményét is ki fogjuk kérni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Most következnek a képviselők. Elsőként Tipoló kollégának adom át a szót, vagy lehet, hogy hibáztam, mondja az elnök asszony, elnézést kérek. Tiabán kolléga következik, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen. A véleményünk szerint 2014-ben eh, a bizottság elfogadta a közleményt eh, ebben a témában, Három nagyon egyértelmű dolgot tudunk itt mondani, amit már a bizottság is megemlített. A megfelelő átláthatóság és tájékoztatás nem létezik, és nagyon sokszor aggodalmas módon csökkennek a környezetvédelmi garanciák, és itt két dolog nagyon fontos, sokkal könnyebben történik meg az engedélyezés, és másodszor ösztönözni próbálják a multinacionális cégeket. Azt gondolom, hogy ez a folyamat nem valósult meg teljes mértékben. Hogyha megfelelően alkalmaznák ezt az ajánlást, akkor ez megfelelő eszköz lenne arra, hogy a kockázatokat kezelje. De jelenleg ez nem valósul meg, jelenleg ez nem hasznos, és minden tagállam gyakorlatilag azt csinálja, amihez kedve van. Szerintünk ezzel csak elodázzuk a problémákat, ahelyett, hogy megoldanánk őket. Szerintünk a, az állami költségvetésből nem szabad a fosszilis tüzelőanyagokat támogatni, ugyanis az állami beruházásokat abba kellene fektetni, hogy sürgősen átálljunk az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra, és csökkentsük a kibocsátásokat, illetve támogassuk a megújuló energiaforrásokat. Az energiaválság elmélyülése ugyanakkor késlelteti a szükséges fejlesztéseket a megújulók területén, és ez Európa nagyon sok pontján így van. Azt gondolom, nagyon jó, hogy a tagállamokkal párbeszédet folytatunk, és szeretném kérni a bizottságot, hogy ezt folytassa és kommunikáljon a helyi és regionális szereplőkkel, mert nagyon sokszor az átláthatóság nem valósul meg. Köszönöm szépen. Köszönjük. Dália asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak is hogy bemutatta a felülvizsgálat részleteit. Nem fogok végigmenni azokon az aggályokon, amelyeket már a bizottság is megemlített. Azt gondolom, hogy legalábbis aggasztó ez, különösen figyelembe véve azt, hogy a tagállamok másképp értelmezik ugyanazokat a szabályokat, de szeretnék reagálni arra a négy pontra, amit a bizottság megemlített, mint a munkája fókuszát. Ugyanis ezek mindenképpen jó kiinduló pontok, de szeretnék részleteket tudni arról, hogy hogyan fognak ezek megtörténni a gyakorlatban, és egészen konkrétan milyen intézkedés fog történni. Az első dolog, amit a bizottság mondott, hogy az átláthatóságot és a felügyelet lehetőségét növeli. Szerintem ez rendkívül fontos, különösen ha a legutóbbi Euróbarométer felmérés eredményeit nézzük, amikor a palagász projektekről és a kapcsolódó kihívásokról kérdezték a polgárokat. Azt gondolom, hogy nagyon aggasztó, hogy azt láthatjuk, hogy azok, akik hallottak a palagázról, eh, nagyon eh, kicsi része érzi úgy a polgároknak, hogy megfelelően tájékoztatják. És az átláthatóságról is szeretnék mondani valamit. A tagállamok teljesen más megközelítést alkalmaznak, például Románia és az Egyesült Királyság. Ők környezetvédelmi engedélyeket bocsátanak ki, de Németországban és Litvániában nem hozzáférhetőek ennek a kritériumai. Tehát hogyan tudjuk biztosítani, hogy valóban megvalósul az átláthatóság és a monitoring? A második dolog, amit a bizottság mondott, az volt, hogy a szabály helyes és egységes alkalmazását szeretné elősegíteni. Ez is nagyon pozitív, de ha megnézzük a tagállamokat, akkor az Egyesült Királyság például most zárja a stratégiai környezetvédelmi értékelést ezzel a technológiával kapcsolatban, és utána új engedélyeket akarnak kibocsátani, de Lengyelország például ilyen értékelés nélkül is kiadja az engedélyeket. Tehát teljesen eltérnek egymástól a tagállamok álláspontjai ami pedig a harmadik pontot illeti, a környezetvédelmi hatások kérdését. Ez is nagyon pozitív, hogy a bizottság erre fókuszálni kíván, de a környezetvédelmi monitoring eredményeket a felhasználóknak be kellene jelenteniük, az illetékes hatóságoknak és a bizottságnak. Azt hiszem, hogy ennek hiányában nagyon nehéz bármilyen környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A párbeszéd nagyon fontos, nagyon értékes dolog, de sokszor nagyon keveset lehet elérni pusztán a párbeszéddel, ezért szeretném a bizottságtól hallani, hogy ezt a négy pontot hogyan valósítaná meg a gyakorlatban, a terepen, és hogyan gondolják azt, hogy ez a négy pont valóban változást hoz. Köszönöm. Köszönjük. Padicsini úr következik. Köszönöm, jó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi úgy gondoljuk, hogy a rétegrepesztéssel való feltárás és kitermelés eléggé korlátozott, ahogy ezt hallottuk, és csak hat tagállamban alkalmazzák egyébként is, és ugyanez a bizottság, amely ezt elmondta, hallottuk, hogy az ajánlás is korlátozott. Egyrészt elmondták, hogy a tagállamok nem egyformán alkalmazzák az ajánlást. Azt is hallottuk, hogy még ma is vannak olyan tagállamok, amelyek alkalmazzák ezt a technikát, de például Franciaország, úgy tűnik Olaszország sem tesznek így. A Gazdasági Fejlesztési Minisztérium Olaszországban mindig is tiltotta ennek a felhasználását és vannak nemzetközileg elismert szakértők, amelyek ezt a nem hagyományos technológiát, amelyet egyébként már a 90-es évek elején Bazilikátában, a hazámban, 90-ben már elkezdték használni, aztán Toszkánában is, de meg kell érteni, hogy itt vannak azok a vízforrások, amelyek akár egész Dél-Olaszországot ellátják, tehát pontosan szénhidrogénekkel lettek szennyezve ezek a források, és több millió Olaszország fogyasztja ezt a vizet, több éve küzdünk ez ellen és úgy történik, hogy a szennyezés oka ezeken a területeken pontosan a rétegrepesztés volt, a tudatlan, tájékozatlan módon elvégzett rétegrepesztés. A bizottság szövege nem zárja ki Olaszországot azokból az országokból, azok közül az országok közül, ahol a kormány szándékozik ezt engedélyezni, és ahol ilyet alkalmazni fognak. A 11 ország egyike Olaszország, amely megerősítette, hogy szeretne engedélyeket kiadni a nem hagyományos feltárásra, és engedélyezi a kinyerés fokozását, illetve a kutatkezelést is, de azt is felsorolták, hogy savasítási technológiák is alkalmazhatók a kitermelés növelésére. Tehát a mi esetünkben azt el kell mondani, hogy amikor Olaszország és más államok közlik a bizottsággal, hogy e, ilyen savasítási technológiákkal támogatják a szénhidrogének kitermelését, ez nem jelenti azt, hogy masszív hidraulikus rétegrepesztéssel fogják ezt megvalósítani, úgyhogy kérdezzük, a bizottságot, hogy milyen technológiák tartoznak a hidraulikus rétegrepesztés közé, tehát csak a palagáz kitermelésére vonatkozó technológiák, vagy hogy mit gondoljanak az állampolgárok az egyes tagállamokban, hiszen ez egy eléggé káros technológia. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Donánó asszony, követ, Dornánó asszony következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, Elnök asszony, a bizottságnak ez a jelentése megerősíti a kockázatait a hidraulikus réteglepesztésnek, nem csak a palagáz kitermelésére vonatkozóan, hanem az összes többi nem hagyományos fosszilis tüzelőanyagra, tehát gyakorlatilag a szénre is. Az én hazám fontos forrásokkal rendelkezik, például van kötött metán is, és előfordul, hogy ugye ezeknek a forrásoknak az el, a feltárása még kockázatosabb, szennyezi az ivóvíz készleteket, és ne feledkezzünk meg a kibocsátás, szennyezőanyag kibocsátásról, illetve a nagy mennyiségű vízről, amelyet felhasználnak. És egyre jobban fejlesztik ezeket a technológiákat, hogy a lehető legtöbb foszilis üzemanyagot termeljék ki a palagáz kitermelése annyira előre haladott, hogy már a nanotechnológiát is használják. A újabb és újabb technológiák kidolgozására van szükség. A bizottság azt mondja, hogy olyan technológiákat használjanak, amelyek fejlettebbek, ezzel egyetértünk, tehát a környezetet tiszteletben tartó technológiák. És köszönöm a figyelmüket. Thank you. Köszönöm. Taylor úr következik. Yes, sorry, Chair. Bocsánat, mondja az előadó, a mikrofon nem kapcsolt be. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, az egyik fontos dolog, amit el kell, hogy mondjak, az, hogy nagyon sok... Anybody see my phone? Elnézést, megszólalt közben a telefonom, gyorsan kikapcsoltam. Tehát minket komolyan aggasztott nagyon sokunkat eh, ez a 2014-es ajánlás sorozat, amivel a bizottság megjelent. Ahol most tartunk, hogy ezt a bizottsági, bizottság leírja, Angliában ez gyakorlatilag a kutya vacsorájának nevezzük, bár angol nyelven ez a kutya reggelie inkább, de a lényeg az, hogy a végrehajtás nem tökéletes. Nagyon sok országban a gáz és olajcégek határozzák meg a környezetvédelmi szempontokat, amelyek az ő véleményük szerint szükségesek. Nyilván ez aztán elfogadhatatlan, és nem egyezik a mi véleményünk szerinti fontos környezetvédelmi szempontokkal. Úgyhogy én azt kérném, hogy javasoljuk, hogy kötelező érvényű rendelet szülessen a témában. Én a múlt hetet a választókörzetben töltöttem, és nagyon sok nem hagyományos olaj és gáz kitermelő helyszínre ellátogattam Dél-Angliában. Ezek gombamód szaporodnak, és a helyi közösségek pedig komolyan aggódnak miattuk. Aggódnak a kockázatok miatt, a légszennyezés, vízszennyezés, zajszennyezés és megnövekedő közlekedés miatt. Én jártam Pennsylvániában is egyébként, és láttam, hogy mit jelent a túltermelés, ez a túlzott kitermelés, és hogy ennek milyen negatív hatása van a közösségekre és a környezetre nézve. Hogy a részletekre térjek a jelentés részleteire. Én osztom azokat az aggályokat, amelyek máshol is megfogalmazódnak, tehát, hogy hogyan határozzuk meg a masszív hidraulikus rétegrepesztést, mi ennek a pontos definíciója. Dél-Angliában most a gyakorlatilag szokássá vált, hogy az olaj- és gázcégek azt mondják, hogy ó, nem kell aggódnia senkinek, mert ez itt nem rétegrepesztés, mi csak kutatkezelést használunk, vagy a kinyerést fokozó technológiákat, és így termeljük ki a palagázt. De, de tulajdonképpen ez, az, ez a savasítás, amit használnak, gyakorlatilag ugye a kőzeten belül tisztít ki, old fel anyagot, és így jutnak el a kőzet felrepesztéséig. Tehát ez a technológia gyakorlatilag sokkal több mérgező vegyi anyag felhasználásával jár, mint a hagyományos rétegrepesztés. A hagyományos rétegrepesztés az tulajdonképpen csak víz felhasználásával jár, ahol a vegyi anyagok aránya 0,5%, miközben a repesztésre használt savasító anyagok, vegyszerek, azok akár 18%-os arányra is megnőhetnek ezeknek a mennyisége. Tehát, hogyha mi a kockázatokat akarjuk csökkenteni, a potenciális károkat akarjuk csökkenteni, akkor ezt is figyelembe kell venni. Az biztos, hogy a hagyományos definíciót egy picit ki kellene bővíteni, amit a, ugye a bizottság javasol, hogy azt a hagyományos definíciót. Figyelmet kellene fordítanunk a környezetvédelmi jelentéstételre is, és szerintem jogszabályra van szükség a rétegrepesztés, illetve a nem hagyományos olaj és gáz kitermelés elterelésére a az érintett olyan területekről, ahol víz források vannak, ahol olyan talajvíz, illetve ivóvíz készletek találhatók, amelyek természetes tavakhoz vagy gátakhoz kapcsolódnak. Tehát rengeteg itt a tennivaló. Ezekről a területekről mindenképpen el kell terelni az ilyenfajta tevékenységeket. Én biztos vagyok abban, hogy ezt a formális ajánlást rendeleté kellene alakítani. Köszönöm szépen. I think my colleagues, most of it pointed to it, but I think that... Köszönöm szépen. A nagy kérdés az az lesz, hogy most ezután mi lesz majd. Ha én elolvasom a bizottság jelentését, akkor eléggé aggasztó következtetéseket von le azzal kapcsolatban, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat hogyan hagyják végre az Európai Unióban a palagázt övezően. Persze mindig jó elolvasni a bizottság megfogalmazását. A releváns EU környezetvédelmi jogszabályok különböző fajta értelmezése. Miről is van szó? De arról van szó, hogy vannak olyan országok, amelyek nem teszik azt meg, amit tenniük kellene. A hulladék irányelv, a kibocsátás irányelv, vagy a víz irányelv kapcsán. Ezek nagyon kemény következtetések. Az ajánlás az az, hogy legyen több párbeszéd. A fő kérdésem a bizottsághoz a következő. Amikor 2014-ben hatástanulmányt végeztek, akkor négy különböző megoldást láttak. Az egyik egy nem kötelező érvényű ajánlás, a három, többi három pedig sokkal keményebb volt. Sőt, elmentek odáig, hogy specifikus elvárások vannak bizonyos fajta kérdésekben. Tehát egy nagyon általános ajánlásoktól egy kötelező irányelvig mentek el négy opció volt. A hatástanulmányban a bizottság már megegyezte azt, hogyha azt akarjuk, hogy megvegyék a vizeket, akkor valószínűleg irányelve van szükség, de az Európai Bizottság nem kötelező érvényű ajánlásokat fog tenni. Négy évvel később pedig rájönnek, hogy ezek nem működnek. És mi az ajánlás most? További párbeszéd. Hát ez egy kicsit engem azért megzavar. Nagyon egyszerű az én elvárásom, a kérdésem egyértelmű. Mit kell tenni ahhoz a következő években, hogy az Európai Bizottság tényleg rátérjen a többi opcióra, vagy pedig kitartunk azon opció mellett, amelyről már tudjuk négy éve, hogy nem hozza az eredményeket. Tehát kérem a bizottságot, hogy ezt tisztázzák egy kicsit. Köszönöm szépen. Van-e más, aki szeretne megszólni ebben a kérdésben? Akkor visszaadom a szót az Európai Bizottságnak, hogy meghallgassuk a véleményüket. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Hadd kezdjem még egyszer a valós kontextustól. 2014-ben fellépést tettünk, mert sokan úgy vélték, hogy a nem hagyományos színedregének kiaknázása be fog indulni, de ez nem így történt. Kereskedelmi szempontból nem indult ez be Európában, semmi nem történt, semmi. Vannak feltáró kutak, amelyeket teszteltek, de nincsen igazi kereskedelmi kitermelés, tehát nem az a helyzet, mint az USA-ban. Erre gondolnunk kell, gondolnunk kell erre a kontextusra, a kitermelés mértéke a nullához közelít. És ez határozza meg az eszközt is, amelyről szeretnék beszélni. Igen, igaz az, hogy az ajánlás egy soft eszköz, de a kérdés az az, hogy jelenleg, amikor nincsen kereskedelmi kitermelés a szénhidrogénok esetében, akkor érdemes-e egy újabb jogi eszközt létrehozni? Szerintem ez nem igazán arányos. Emellett ugyanaz a problémánk a jogi eszközök esetében is, hogyha van egy irányelvünk, egy rendeletünk, akkor is vannak olyanok, akik nem felelnek majd ennek meg. Persze végrehajtathatjuk ezt, de ez nem mindig azt jelenti, hogy a gyakorlatban is alkalmazzák ezt. Tulajdonképpen már van egy bíróság előtti eset egy tagállam ellen a legaktívabb, vagy talán a másik legaktívabb palagáz területén tevékenykedő ország ról van szó, azért, mert nem feleltek meg a hatástanulmányokról szóló irányelvnek. Tehát vannak eszközeink, van foga a jogszabályunknak, amelyek vonatkozik a nem hagyományos, amelyek vonatkoznak a nem hagyományos szénhidrogénokra is. Vannak jogi szövegek, amelyek meg vonatkoznak itt van a ivóvízre vonatkozó irányelv, a vízkeret irányelv. Ezeket fel lehet használni a nem hagyományos szénhidrogének kitermelésekor is. Tehát van jogi keret. A problémákat azonosítottuk a jelentésben, és ezeket ki is mondjuk egyértelműen. Egyébként a múlt héten, ha jól emlékszem, válaszokat közreadtuk a tagállamok részéről, az ajánlásokra vonatkozó kérésekről van szó, ezekre adott válaszokról van szó. A tagállamnak minden évben erről jelentést kell készíteniük. 26 választ kaptunk, kettő még hiányzik, de ez már mutatja a tevékenységek mértékét, amelyekről már elmondtam, hogy ezek eléggé alacsonyak, ezek a tevékenységek. Remélhetőleg ez megválaszolja az átláthatóság iránti igényt is, ezek segítségével meg tudjuk ítélni azt, hogy olyan rosszul tartják -e be a szabályokat, olyan rosszul értelmezik el a szabályokat, ahogy ezt sokan gondolják. De persze ez nem elegendő az átláthatóság szempontjából. Tervezünk fellépést itt is. Az egyik, ezt már elmondtam önöknek a bevezetőmben, az az, hogy lesz egy interaktív térkép, és szeretnénk egy hasznos interaktív eszközt, amelynek során, hogyha valaki rákattint egy kútra a térképen, akkor tudhatja, hogy hol van az az adott ö, ö, kút, vagy kitermelőhely, ki termeli ezt ki, milyen fajta vegyi anyagokkal, ilyen fajta információk lennének elérhetőek, és mi ezt nyilvánossá tesszük lesz egy kísérlet ezzel kapcsolatban már nyáron remélhetőleg, de ehhez be kell táplálnunk a, az információkat is, és meglátjuk, hogy mi történik majd mind ezekkel. Ami a az úgynevezett fracturing, a rétegrepesztés definícióját illeti, tudatában vagyunk annak, hogy Itt főként a palagázról, a szénhidrogénekről van szó. Van egy definíció a hidraulikus rétegrepesztésre vonatkozólag. Legtöbb esetben vizet használnak a valóságban, de valóban vannak vegyi anyagok is, amelyeket néha alkalmaznak. A RICS rendeletet fel lehet itt használni, ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen fajta tulajdonsággal rendelkeznek a felhasznált vegyi anyagok a rétegrepesztés területén. Hogyha a definíció túlságosan szűk, ami lehet, akkor azt várhatjuk, hogy a tagállamok az ajánlást megfelelően fogják alkalmazni, és ezért kell a párbeszéd, ezért kell leülni a tagállamokkal, és meg kell vizsgálni azt, hogy ők hogyan látják az ajánlások részleteit, és hogyha, és hogyha valamit változtatni kell-e az ajánláson. Rendszeresen szeretnénk ezt megtenni, de pontosabb információkra van szükségünk azzal kapcsolatban, mi is történik. És csak ezután tudunk bármit is ígérni a további jogatási fellépés szempontjából. Ehhez azonban az kell, hogy kiaknázunk minden lehetőséget, igazi párbeszédre van szükség a tagállamokkal, kell egy átlátható eszköz, hogy tudjuk, hogy mi történik, a tagállamoknak lehetőséget kell kínálnunk arra, például válaszok, kérések formájában, hogy helyesen alkalmazzák a jogszabályokat, és hogyha ez nem működik, akkor készek vagyunk átgondolni mindezt. Ez lenne a válaszom. Thank you. Köszönjük. Áttérhetünk a következő napi rendi pontra, eszmecsere a bizottságról, a refitről, az Eco Label MS tekintetében. És most uh, ismét a bizottságnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Amikor önök megtervezték ezt az ülést, abban reménykedtem, hogy mára végzünk a folyamattal mind a két eszköz esetében, de sajnos ez nem sikerült. A végső szakaszaiban vagyunk már a munkának és a beszámoló készítésnek, mind az Ecolabelről, mind az emas de ezt még nem fejeztük be. Remélem, hogy hamarosan sikerül befejeznünk. A körforgásos gazdaság cselekvési terve megköveteli a bizottságtól, hogy hajtsa végre ezt a folyamatot, és tisztában vagyunk azzal, hogy az érdekelt feleknek milyen agályaik vannak, a késlekedéssel kapcsolatban. Ahogy mondtam, reményeink szerint még ebben a fél évben sikerül ezt befejezni. Az értékelés két dokumentumot kellene, hogy tartalmazzon. Egy részletes elemzését annak, hogy hol tartunk ezzel a két eszközzel, melyek a sikereink, melyek a kudarcaink. És egy beszámolót is kell készítenie a bizottságnak, ami ötleteket tartalmaz a jövőre nézve. Az értékelés a hagyományos öt kritériumon alapul, a hatékonyság, hatás, hatásosság, következetesség, relevancia és EU-s hozzáadott érték. Azt hiszem, hogy már most is tudhatjuk azt, hogy vannak olyan nehézségek, amelyek mindkét eszközhöz kapcsolódnak, ezek pedig azoknak a, az elfogadása, a használatba vétele. Ez túl alacsony ahhoz, hogy ezek valóban befolyással bírjanak. Meg kell találnunk a módját, hogy hogyan népszerűsítsük ezeket az eszközöket, és hogyan tegyük őket elfogadottabbá a vállalatok körében, illetve a közigazgatásban. A bevezetőm nagyon rövid lesz mert még nincsenek végkövetkeztetéseink, amit megoszthatnék, de én azt javasolnám, hogy térjünk vissza erre a témára a szakbizottságban. Talán akkor, amikor már megbeszéltük ezt a tagállamokkal is, és láthatjuk, hogy ők mennyire elkötelezettek az eszközök népszerűsítése terén. Azt gondoljuk, hogy nagy potenciál rejlik ebben a két eszközben. Köszönöm. Köszönjük. Ki szeretne hozzászólni ehhez a napi rendi ponthoz? Ekör úr. Maybe then just a question on... Talán csak egy kérdést tennék fel, hogy miért késlekedünk ennyit? Már egy ideje azt ígérték, hogy elkészül, már az első negyed évre is azt ígérték, hogy készen lesz, most pedig már április van. Most pedig azt mondják, hogy a tagállamokkal kell előbb egyeztetniük, de a tavaly decemberi környezetvédelmi tanácsülésnek a napirendjén is rajta volt már ez az ügy, és itt idézek, a tagállamok szerint ez az egyik legsikeresebb uniós kezdeményezés mind kereskedelmi, mind környezetvédelmi szempontból. Ez nem lehetne ennél egyértelműbb. És a bizottság szeretné a körforgásos gazdasági cselekvési tervben keresztül is növelni a hatékonyságot, de amennyi ideig ez csak úgy lóg a levegőben, annál több bizonytalanságot hoz ez létre. Nagyon sokan jelzik az iparákból, a, a civil szervezetekből, a tagállamok részéről, hogy ez egy jó eszköz, és ezt folytatni kellene. Akkor mi tart olyan sokáig, mi okozza ezt a késlekedést? Ezt el tudnám mondani egy kicsit konkrétabban, mert kezd már rendkívül idegesíteni bennünket ez a csúszás. Köszönjük, Pedicsini úr! Köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel vártuk a végkövetkeztetéseket az ecolabel kapcsolatban. Egy hatásvizsgálat nagyon nehezen tudja elemezni a valódi előnyeit ennek a rendszernek, de mi támogattunk bármilyen kezdeményezést, ami lehetővé teszi, hogy a fogyasztók olyan termékeket válasszanak, amelyeknek a teljes életciklusukon át alacsonyabb káros hatása van a környezetre. Ez lehetőséget ad a vállalatoknak arra, hogy a versenyképességüket és a piaci profiljukat javítsák. Az Ecolabel megoldás nem biztos, hogy megfelelő erre a célra, ez inkább összezavarhatja a fogyasztókat, mert olyan sok információt kell a termék címkére rátenni. Köszönjük, Dali asszony. Köszönöm, elnök asszony. Néha az az érzésem, hogy ez egy ördögi kör. Minél tovább húzódik az, hogy elinduljon egy program, annál kevesebb érdeklődés mutatkozik majd iránta, és a bizottság magyarázatából is ezt szűrtem le, ugyanis ha nehezen fogadják el a vállalkozások és vezetik be ezt a rendszert, az érthető módon ahhoz vezet, hogy kevesebbet tudhatunk a hatásokról is. De minél tovább tart ez a folyamat, annál kevésbé látjuk majd az eredményeket. Tehát egyetértek azzal, hogy olyan eszközre van szükség, ami valóban működik, de nem szabad ezzel tovább késlekedni. Egy kérdést szeretnék feltenni, a bizottság említette, hogy népszerűsíteni kellene ezeket az eszközöket. Értem, hogy még a kezdeti szakaszban van ez a projekt, de talán jó lenne több láthatóságot adni annak, hogy milyen módon próbálják ezt a problémát megoldani, és hogy mit javasolnak majd, még akkor is, hogyha a kezdeti szakaszban tartanak. Jó lenne tudni, hogy milyen területeken, milyen irányokra kívánnak fókuszálni, merre indul majd a bizottság. Jó lenne, hogyha a parlament is tudhatná, hogy hova próbál a bizottság eljutni, eh, hogy eh, mi is ki tudjuk egészíteni a saját erőfeszítéseinkkel. Köszönjük, eh, Konecska asszony. Köszönöm. Szeretnék néhány szót hozzátenni ahhoz, amit kollégáim elmondtak. Nem értem, hogy a bizottság miért szegül ellene egy olyan kezdeményezésnek, amit a parlament és a tagállamok is szeretnének elkezdeni. Az MVI tanácsülésen már szóba került ez a téma, és itt a legtöbb tagállam azt mondta, hogy a bizottságnak másképp kellene cselekednie. Nekem úgy tűnik, hogy a bizottság elszigetelődött ebben a problémában, és nem értem, hogy ez miért van. Folyton arról beszélnek, hogy az Ecolabel egy támogató eszköz, ami segíti a kötelező érvényű jogszabályok megvalósulását, és segíthet abban, hogy a környezetet megvédje, mert megváltoztatja a fogyasztók viselkedését. A fogyasztók akarják ezt, a parlament is akarja, a tagállamok is. Nekünk már nem kellene más, csak egy döntés. És szeretném tudni, hogy miért van az, hogy a bizottság tovább tologatja ezt a problémát, és szeretnék kérni egy konkrét határidőt. 2015-ben a bizottság benyújtott egy beszámolót, aztán 2016-ban már kellett volna lennie egy értékelésnek, ez nem készült el. Aztán a vita átkerült az MV tanács ülésre, és mindig ebben az ördögi körben forgunk, beszélünk róla, mindenki szeretné, hogyha ez megvalósulna, minden jogalkotási szövegben utalunk erre, de valójában ez még nem létezik. Tehát jó lenne, hogyha egy realisztikus határidőt is kaphatnánk, nem csak egy ígéretet. So, uh... Most pedig ismét megadom a szót a bizottságnak hogy mondja el a következtetéseit. Uh, uh. Köszönöm. Ahogy mondtam, egy kicsit tovább tartott ez, mint gondoltuk. De már tényleg a zárószakaszoknál tartunk, a politikai szinten van az ügy, és amint azok a következtetések elkészülnek, remélhetőleg a biztosok kollégiuma elfogadja majd ezt, és ez remélhetőleg minél hamarabb megtörténik. A tanács valóban azt mondta, hogy ezek az eszközök sikeresek, de azt hiszem, hogy ezt nem szabad szó szerint venni. Mert nagyon sokan beszéltek ugyan arról, hogy mennyire jók ezek az eszközök, de akkor hogy lehet, hogy olyan kevesen regisztráltak az EMAS-ra, és olyan kevesen alkalmazzák az ekolébeles termékeket. Tehát ez egy nagyon jó kérdés. Én ezt a kérdést saját magamhoz is intézem. Azt hiszem, hogy saját magunkat is meg kell kérdeznünk. 20 millió cég van az EU-ban, és csak négyezeren regisztráltak az EMAS-ba. Ez hogy lehet? Hívhatjuk ezt valóban sikernek? Nem vagyok benne biztos ahhoz, hogy ezt sikertörténetnek nevezhessük, arra van szükség, hogy legalább 10 vagy 20 százalék regisztrálásra kerüljön a legjobban teljesítő termékek közül. És akkor majd sikernek fogom ezt nevezni. Tehát valóban kritikus szemmel rá kell néznünk erre a helyzetre, és meghatározni, hogy miért nem fogadták ezt el annyian, mint ahányan reméltük, és jobban kell ezt népszerűsíteni. És igen, vannak elképzeléseink, ezek a következtetésekben szerepelnek majd. Az egyik ötletünk az, hogy az EMAS rendszert szabályozási keretben is használjuk. Tehát például, hogyha valaki regisztrált az EMAS rendszerbe, akkor nagyon szigorú környezetvédelmi feltételeknek kell megfelelnie. És ha valaki beszámolót ír, akkor valaki ezt átlátható módon ellenőrzi, és a beszámoló regisztrálásra kerül. Ha valaki ezt megteszi, akkor más környezetvédelmi beszámolási kötelezettségek alól fel lehet menteni a vállalatot, és ez ösztönzi ösztönzi a vállalatokat arra, hogy regisztráljanak az EMAS-ba. Van már néhány példa, van igen kevés, de néhány tagállam azért van, ahol ezt bevezetésre, ez bevezetésre került. Egyes országokban csak néhány régió használja ezt, de ahol ezt használják, ott működik. Tehát ezt szeretnénk megsokszorozni, és megkérdezni a tagállamoktól, hogy szeretnék-e ezt alkalmazni. Ez tehát végső soron a vállalatoknak és a környezetnek is jó. Ez a, az ellenőrzés nem lesz általános gyógymód. Több tucat kritérium van a termékekre vonatkozóan, az EMAS-hoz kapcsolódóan a dokumentumokat is nagyon sok szinten ellenőrizzük. Hogyha a vállalatok és a közigazgatás ezt használni akarja, akkor már rendelkezésre áll az eszköz. Tehát az, hogy ezt az ellenőrzést ez az ellenőrzés most tovább tart, az nem akadályoz meg senkit abban, hogy bevezesse az eszközt. Mi csak javítani szeretnénk ezeknek a működésén, és szeretnénk javítani azon a helyzeten, amivel jelenleg nem vagyunk elégedettek. Ami azt illeti, hogy ez esetleg összezavarhatja a fogyasztókat, különösen az ecolabel kapcsán, mert nagyon sok információ kerül rá a termékekre. Igen, ez az egyik olyan aggály, amivel valóban kezdenünk kell valamit, de nem arról van szó, hogy mennyi információ van egy terméken, hanem az, hogy milyen sokféle címke vesz minket körül, és zavarja össze a fogyasztókat. Azt hiszem, globális szinten 500 vagy akár 1000 különféle címke is létezik, amit nem ellenőrzött harmadik fél, és hatóságok sem ellenőrzik. Tehát ezek mind úgynevezett zöld címkék, igazából ez zavarja össze a fogyasztót, és ez ássa alá az ilyen eszközökbe vetett bizalmat. Azt gondolom, hogy az ecolabel ezt a problémát meg tudja oldani, de ez csak akkor működik, hogyha elég sokan elkezdik használni, és ez nagyon sok terméket lefed, és nem csak egy maréknyi terméket. Jelenleg 39 ezer ecolabel ellátott termék van a körülbelül 1 millióból. Azt hiszem, hogy ez még nem nevezhető sikernek, azt hiszem, hogy ezt meg kell oldani. És ezért tart ezt a folyamat tovább, mint ahogy azt korábban gondoltuk, de szeretnénk jól végezni a munkánkat, mert ezek az eszközök jelentős potenciált hordoznak, és ha ezeket megfelelően sikerül népszerűsíteni, és jó célra használják, akkor a körforgásos gazdaságnak ez jó lesz, és ez pedig jó cél. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Az utolsó napirendi pont az eszmecsere az icdc e vel a Zika vírus kitöréséről és annak az eura gyakorolt hatásáról. Dr. Andrea Amonnak adom meg a szót. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Örömmel vagyok ma itt, és örülök annak, hogy bemutathatom munkánkat a zikára vonatkozólag. Az Zika vírus, vírus e, által okozott megbetegedés nem egy új keletű megbetegedés, 2009 óta követjük ezt már nyomon, amikor 2015 első negyedévében Amerikában kitört a Zika vírus, elkezdtük még jobban nyomon követni, és 2015 novemberében a brazil egészségügyi minisztérium meghangatta a vészhalálunkat a zika vírus ki törése miatt. 2013-2014 során már láttunk elváltozásokat csecsemőkben. Ezzel kapcsolatban a kiadtunk egy gyors jelentést az IK-val kapcsolatban, és jelentettünk arról, hogy nagyon sok olyan eset volt, amely neurológiai elváltozásokkal járt a francia Polinéziában. Nemzetközi aggályt váltott ki ez a fajta, ezek a fajta elváltozások, amelyeket az Zika vírus váltott ki. Az ECDC megnövelte, magasabb szintre emelte ugyancsak a készültségét, és az általános közvelemény is érdeklődött ezután ezek iránt. Együttműködött az LCDC e számos partnerével, úgy mint a WHO-val, a PAHO-val, illetve a különböző EU tagállamokkal. Néhány héten keresztül az USA-beli járványügyi központos és az egyik munkatársunk. Áttekintettük a vészterveket, megpróbáltuk biztosítani azt, hogy megfelelő vektorok legyenek, legyenek jelen az érintett területeken, megpróbáltuk a közösséget is bevonni, és erősítettük a, a moszkitok megfigyelését A múlt év novemberében sikerült befejezni a, a, a vészhelyzetet nemzetközi szinten. Továbbra is információkkal szolgálunk az érintett országokba utazók számára. 2017. április 1 adtuk a legutóbbi gyors jelentést, és négy járványügyi jelentést is kiadtunk az Európai Unió határain belül kell működnünk, de az Európai Unión kívülről érkező betegségek bármikor megjelenhetnek. Most szeretném átadni a szót a kollégámnak, aki az ECDC-n belül foglalkozik az Európára lesekedő veszélyekkel. Köszönöm szépen! Köszönöm azt a lehetőséget, hogy most hozzászólhatok. El kell mondjam azt, hogy a Zika vírus nem egy új megbetegedés Afrikában, Ázsiában, már korábban is előfordult, de legtöbbször ez egy elég enyhé, enyhé lefolyású megbetegedés volt kiütéssel. És ezek a megbetegedések szimptomatikusak voltak. Ezeket főként szúnyogatták át. Franc, Francia, Polinéziában, Brazíliában, illetve Latin-Amerikában történt megbetegedések, ezeket 2015-ben azonosították, de nem volt igazából ö, semmilyen fajta kapcsolata a Zika vírussal, a Guillain-Barré szindróma. Ez egy olyan betegedés volt, amelyet 2014 ben már jelentettek Francia Polinéziából, és később Latin Amerikából is. És Ázsiában is voltak később ilyen esetek. De a fő probléma a veleszületett Zika szindróma volt, amelyet 2015. novemberében azonosítottak Brazíliában. És ez valóban nagy aggályra adott okot. A fő gond az az volt, akkor azt lett, az az volt, hogy az Ika vírus kitörésekor 30 szorosára nő annak eh, az esélye, hogy eh, a gyerekek valamilyen elváltozással születnek, például a kisfejűséggel, tehát eh, ez egy viszonylag enyhe lefolyású betegség, az emberek esetében. Ez a betegség átadható szexuális kapcsolat által is. Európában is előfordult a megbetegedés, főként azonban Dél-Amerikában fordult ez eh, elő. Három hét telt el az átadás között. A vírust három héten, három hétig ki lehetett mutatni a spermában, de magát a vírus génjét hat hónapon keresztül ki lehet mutatni. Ez azt jelenti, hogy a megbetegedés kezdete után 6 hónappal még átadható szexuális úton ez a betegség. Ezért a legfontosabb megelőzési módszer az az volt, hogy meg lehessen védeni a terhes nőket, illetve azokat a nőket, akik szeretnének teherbe esni. A biztonságos szexet kellett támogatni, Ez azt jelentette, hogy hat hónappal a megbetegedés utánig kellett ezeket az intézkedéseket alkalmazni a férfiak esetében, és 8 héten át a nők esetében. Jelenleg a Zika járvány lecsengett, Kolumbiá, Kolumbiában január 1 -e óta három gyanús esetet jegyeztek fel, öt megerősített eset volt. A Karib-szigeteken, például Martinikon vagy Guadalupon nem voltak új esetek az elmúlt három hónapban, Argentinában csak februárban voltak esetek, Afrikában Elszortan voltak Angolában, esetek Ázsiában, Szingapurban, Tájföldön és a Fülöp-szigeteken voltak elszort esetek, és a csendes óceán térségében nem jelentettek ilyen eseteket. A fő hullám tehát már lecsengett, a moszkitók szezonja a Karib-szigetek térségében, Dél-Amerikában most fog csak kezdődni, de valószínűleg nem lesz olyan nagy kitörés, mint az elmúlt évben. Ami Európát illeti, a tagállamokat arra kérjük, hogy jelentse, jelentsék azokat az utasokat, akik az érintett területekről érkeznek, és eh, erre azért van szükség, hogy lássuk azt, hogy mekkora az esély annak, hogy ez elterjed Európában. 2016-ban itt látható a térkép, az egyik vektor, amely a Zika vírust hordozza, az Ades abopictus. ez a legtöbb földközi országban ez megtalálható, és tavaly 2000 esetet jelentettek, és ebből kb. 1000 volt olyan eset, amikor olyan területekről jött ez, ahol ez a szúnyog megtalálható, főként július-október környékén voltak ezek az esetek, amikor a legaktívabb ez a fajta szúnyogfaj. Tehát az átadáshoz megfelelő klimatikus feltétel is kell, de a Zika vírusnak nem volt lokális átadása. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen veszélyek leselkednek az utazókra, mi megpróbálunk információt gyűjteni a világ minden tájáról, és kategorizáljuk azokat a területeket, ahol 2015 óta volt e, ilyenfajta kitörés, és megvizsgáljuk azt is, hogy milyen területeken, tehát a sárga területeken, e, hol volt korábban történelmileg ilyenfajta zika vírus járvány, és azt is azonosítjuk, hogy milyen területeken terjedhet a Zika vírus, és a világos szürke terület az az, ahol a már említett szúnyogfajta és megtalálható, ezek másfajta betegségeket is terjesztett, mint a láz, vagy a bengiláz. Vannak regionális térképeink is, Ázsia esetében például nagyon szorványos esetek voltak, de itt már korábban is jelen volt a vírus. A Karib-tenger térségében is voltak esetek. Milyen fajta megelőzést és ellenőrzést alkalmazunk? Hogyan lehet megakadályozni ezeket a megbetegedéseket? Nincsen kezelési módja a betegségnek, nem lehet megelőzni az átadást, a megfertőződést, illetve az át, a, a, a magzatok szempontjából, tehát egyéni megelőző intézkedésekre van szükség, tehát például megfelelő öltözet, meg kell akadályozni azt, hogy a, azok a nők, akik szeretnének teherbe esni, megfertőződjenek. Ami az ellenőrzést illeti, itt a szúnyogokat, szúnyogokat kell megcéloznunk. Nagyon ellenállóak a különböző írtószerekkel kapcsolatban, nem igazán könnyű ellenőrizni ezeket. Nem csak a felnőtt egyedeket kell támadni, a különböző írtószerekkel, más módszerek is csökkenteni kell az előfordulásukat. Ami az oltóanyagot illeti, 12 eh, lehetséges oltóanyag van, folyik a kutatás ezeknek számos EU által finanszírozott projekt keretében. De túlságosan sokáig tartott ezen projektek be indítása. Az ütemterv tehát eléggé agályos volt ezen vészhelyzetben. Végezetül szeretném elmondani azt, hogy ez egy enyhe lefolyású betegség, amely új területeken jelent meg, és nemzetközi szintre emelkedett invazív szúnyogok terjesztik eh, ezeket, a, ezt a betegséget. Elég korlátozott volt a megelőzés és ellenőrzés lehetősége a szúnyogok esetében. Látni kell azt, eh, meg kell érteni ezt a eh, betegséget, és minél hamarabb fel lehet ezt deríteni, és minél jobb az együttműködés a tagállamok között, a nemzetközi ügynösségek között, minél jobb az adatok cseréje, annál jobban fel lehet mérni a helyzetet, és illetve jobban beavatkozni. Ahogy dr. André Amon is elmondta, a legfontosabb az az, hogy a nyomonkövetést és a felkészültséget biztosítsuk. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Konyecsna asszony kapja meg a szót, aki a ECDC-vel a tartunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az ügynökségnek a kiváló munkáért, amit ezen a területen elvégzett. Úgy gondolom, hogy a szakértelmük révén nem csak a Zika és az Ebola kapcsán tudtak teljesíteni, hanem alapvető fontosságúvá váltak az európai polgárok számára. A különböző ügynökségek közötti együttműködés a tagállamokban az ECDC ernyője alatt erősítésre szorul, és gondoskodni kell arról, hogy az ECDC továbbra is ugyanolyan erős és ütőképes maradjon. A védőoltás megoldást jelenthet a jövőre nézve, és kulcsfontosságú a járványok kezelésében. A vakcinák kifejlesztésével megvédhetjük magunkat ezektől a halálos és veszélyes betegségektől. Láthattuk az ebola esetében is, hogy volt már egy korábbi más betegségre vonatkozó kutatás, ami lehetővé tette a vakcina kifejlesztését. Én nagyon örülök, hogy az ECDC ezt az utat járja, és remélem, hogy az Európai Parlament támogatni fogja az ECDC-t ezen a területen. Ugyanis Európában érinthetnek minket ezek a betegségek, de vannak szakértőink és vannak olyan egészségügyi hatóságok, amelyek segíteni tudnak a veszélyekkel szemben. Természetesen nem szeretnénk, hogyha megismétlődne ez a járvány, de örülünk annak, hogy van egy ügynökség, amelyre számíthatunk, és azt hiszem, hogy az ICDC e már bizonyított, és ezért szeretnék nekik köszönetet mondani, összes munkatársuknak és mindenkinek, aki részt vett a munkájukban, hogy ők küzdöttek a betegségek ellen. És azt gondolom, hogy nagy segítséget nyújtottak valamennyi tagállamnak. Próbáljunk talán még gyorsabb mechanizmusokat találni, amelyek lehetővé teszik, hogy a szakértők valóban cselekedni tudjanak, de nagyon hálás vagyok az ügynökség munkájáért, és az összes szakértő munkájáért. Köszönöm szépen! Köszönjük, Donan úr következik. Merci, Madame la... Donnano asszony. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az ICDC-nek is a prezentációt, az Zika vírus veszélyeiről szóló prezentációért. Ez a veszély nem elhanyagolható, nem csak azért, mert a kockázati zónákban terjed ez a betegség, hanem azért, mert a tengeren túli területeken is előfordul. A WHO Polinéziát, francia Polinéziát olyan területnek tekinti, ami a hármas kategóriába tartozik. De más területek, például Guyana, Martinique és Guadeloupe, 1,82%-os a HIV pozitívak aránya, és ez jelentősen nőtt az elmúlt időben. Fontos az ilyen betegségek szűrése szisztematikus módon. Köszönöm szépen. Köszönjük. Dali asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Nemrég hallottam egy globális kezdeményezésről, a globális szúnyog riasztásról, ahol a polgárok vehetnek részt ebben, és csatlakozhatnak a tudósokhoz abban, hogy jobban megértsék azon szúnyogfajok életciklusát, amelyek terjesztik a betegségeket. Ez az információ eh, terjedéséhez is hozzájárul, és így a polgárok is jobban tudják, hogyan kezeljék a kockázatokat. Szeretném megkérdezni az ECDC-től, hogy meg tudják-e erősíteni eh, ezt, tudnak-e ők erről a kezdeményezésről, vagy nem. És eh, szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményük arról, hogy a polgárok segítségét is bevonjuk, és hogy tudják-e valóban szúnyogok hordozni ezik a vírust és hogy tervezik-e, támogatnának-e hasonló programokat Európában a legfontosabb szúnyogfajok követésére. Tehát, hogy terveznek-e ilyen polgárok bevonására építő programot. Köszönöm, Hossen úr következik. Ja, vielen Dank für die Darle Köszönöm szépen az aktuális helyzet felvázolását. Nem igazán értem, most ezt, hogy eltűnt ez a dolog a médiából, ez azt jelenti, hogy most már akkor ez lezárult? Hát csak egy szünet van most ebben a megbetegedésben? Ez egy viszonylagosan enyhebb betegség. Azt is elmondták persze, nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet, ha jön az újabb szúnyoginvázió, Tehát most eh, a kérdésem az az, hogy abból kell kiindulnunk, hogy a következő járvány esetében ismételten lesznek majd változások. Én óva intenék attól, hogy eh, most azt mondjuk, hogy már nem olyan nagy a probléma, és lehet, hogy majd a következő években pedig más lesz a helyzet. Emlékezzünk még azokra a képekre, amelyeket láthattunk a járvány kitörése után, főként Brazíliában, ahol nagy vegyi anyag hadjárata küzdöttek a szúnyogok ellen, aztán ez semmit nem segített, mert a tigris szúnyog igazából már rezisztensé vált ezen írtószerekkel szemben. A kérdés az, hogy támogatnunk kell -e még ilyenfajta fellépéseket, ugyanis arra is gondolni kell, hogy minden egyes biocid alkalmazással növeljük a rezisztenciát. Az Európai Parlamentben azt mondtuk, hogy támogatni kívánjuk azokat az országokat, amelyeket érint ez a megbetegedés, mit tett az Európai Unió itt, és mennyire komolyan veszi ezt a együttműködést az Európai Unió az oltóanyagok kidolgozása kapcsán. Thank you. Köszönöm. Akkor Zaman asszonynak visszaadom a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kérdéseket. Én kezdem meg a válaszadást, és majd a kollégám fogja folytatni. Először is szeretnénk megköszönni mindenkinek uh, az érdeklődést, és hogy ilyen nagyra becsülik a munkánkat. Nagyon jó tudni, hogy amit teszünk, azt valóban hasznosnak tekintik, és hogy tényleg föl is használják utána. Szeretnék kitérni arra a kérdésre, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztunk meg a tesztelésre, és persze ajánlás, ajánljuk az ezt a, ezt a fajta tesztelést, de szeretnék egy kicsit részletekbe bocsájtkodni, bocsájtkozni. Számunkra egy kicsit sajnálatos, hogy mi csak később tudjuk, nem tudunk közvetlenül támogatást adni, tehát csak közbeszerzési eljárás lefolytatása után nem tudjuk támogatni ezeket a szervezeteket, akkor sem, hogyha hasznos munkát végeznek. De mindenképpen eh, pályázati kiírást kellene közzétenni. Most megadom a szót a eh, kollégámnak, aki folytatja. Köszönöm szépen. Egyenként fogok végigmenni, emberi származású eredetű anyagok van, vannak aggályok, tehát hogy az IKA vírus terjedésével kapcsolatban véren keresztül. 2013-14-ben Francia Polinéziában már volt erre példa, ott tesztelést valósítottak meg, tehát hogy a vér alapján, vérvétel alapján, és a tengeren túli területek, mint például Martinik, Guadalupe érintettek voltak a járvány kitörésekor, de ami fontos az az, hogy az EU-ban legyen európai szintű politika, most ezek útmutatások az Zika vírussal kapcsolatban, és hasonló betegségekkel kapcsolatban a tesztelésre világos ajánlások vannak az epidemiai helyzettel függően, tehát mindig az aktuális járványügyi helyzettől függ, hogy mire van szükség, tehát hogy van-e milyen szintű tesztelésre van szükség, a terjedési szinttől függ. Felülvizsgáljuk ezt rendszeresen, a következő hónapban lesz majd az újabb frissítés. Ami az állampolgárok bevonását illeti, például ugye a moszkitók megfigyelésébe, ezt is figyelembe vettük a központban. Közegészségügyi, illetve állategészségügyi szakértői hálózataink is vannak, és így térképeket tudunk készíteni a terjedésről, attól függ, tehát akár a, a légy, de mindenfajta különböző moszkítófajok terjedéséről is tudunk térképet készíteni. Azokat a területeket felmérjük, ahol ez a moszkító jelen van, és amikor ezt a vizsgálatot végrehajtottuk, nem tudtuk, hogy az érintett moszkító, az érintett szúnyog a Zika vírus ben is aktív, Később kiderült, hogy nem olyan ö, hatékonyan terjeszti a vírus, de azért terjeszti. A szakértői hálózaton keresztül, tehát ennek köszönhetően ö, tájékozódnak az országok. Ez a globális szövetség például, ami a rovarok legyek, szúnyogok terjedését vizsgálja, segíti a tájékozódást, és megállapítható, hogy jelen van-e egy, egy szúnyogfaj vagy sem az érintett területen. Itt nem csak arról van szó, hogy megnézni, hogy találnak-e belőle példányokat, hanem azt, hogy letelepedette az érintett térségben. Tehát a vizsgálatot amikor lefolytatjuk, akkor ezeket figyelembe kell venni, és a grafikonokon is ezért különböző oszlopokkal jelezzük az információkat. Nem közvetlen a mi központunk szintjén történik a munka, hanem a szakértők segítségével. láttuk a betegség hatását bizonyos közösségekre, Brazíliában, illetve Amerikában és máshol, Afrikában is. De ezek a jelzések, vagy ez a fajta megjelenési szint, ez eléggé elhanyagolható. A terjedés elég jellemző. Előfordulhat, hogy hirtelen egy nagy hullám lesz, utána pedig évtizedekig nem történik semmi. Gondoljanak a sárgalázra Brazíliában, 40 kilométerre van most ez Rio Janeiro-tól, a, gyakorlatilag a sárgaláz korábban pedig egyáltalán meg sem jelent arra felé. Tehát teljesen váratlan változá, változások következhetnek be, ezért van szükség figyelemmel kísérni az állatokat, az embereket, hogy mindig megfelelő információt tudjunk adni, ezért foglalkoztatjuk a rovarkutatókat is. És az ellenálló képesség is külön probléma, alternatív módszerekre van szükség, amelyeknek a kidolgozása zajlik, de ettől függetlenül még problémát jelent. A, a világ egészségügyi közgyűlés lesz majd a jövő hónapban, amikor ez is a napirendre kerül. Szorosan együttműködünk az összes többi szervezettel, nemzetközi szervezettel, ami a, az oltást illeti, szükség van az oltásra, talán olyan célzott szinten, mint ahogy azt a rubeola esetében tették, tehát hogy az érintett fiatal nőket oltják be, de itt is fontos lesz a vakcina kifejlesztése. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, megköszönöm mindenkinek ezt az eszmecserét. A napi rendünkön a ma délelőtre ez volt a legutolsó napi rendi pont, és délután három órakor találkozunk, akkor folytatjuk a munkát. Viszontlátásra!